tanács elnökét is immár, és azonnal megadom önnek a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt frakció vezetők! Tisztelt bizottsági szakember, hölgyek és urak, kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma ebben a körben mondhatom el önöknek, hogy a ciprusi elnökségnek mik a prioritásai. Itt Európa, az európai demokrácia szívében vagyunk, az Európai Parlamentben, és itt különösen fontos, hogy elhangozzék a ciprusi elnökség munkaprogramja. Nagy tisztelettel adózom az Európai Parlament iránt, nagy elismeréssel azon szerep iránt, amelyet a parlament az Európai Unió alapértékeinek védelmében eddig történelmileg és jelenleg is kifejtett és kifejt. És személyes öröm is számomra az, hogy a Lisszaboni szerződés óta a parlament egyen jogú jogalkotó társa a tanácsnak a legtöbb jogalkotási területen. Ezen pozitív eredmény nek köszönhetően az Európai Unió demokratikus jellege sokat erősödött. Ciprus történelmében először lesz az Európai Unió hat hónapos elnöke. Nagyon nehéz helyzetben vesszük át a staféta botot. A világgazdasági válság az Európai Unió tagállamaiban, az eurozóna tagállamaiban is súlyosan, komolyan érezteti hatását. És radikális lépésekre van szükség az Európai Unió részéről, annak érdekében, hogy a gazdasági válságból kilábaljon. Az Európai Egyesülést, összefogást, integrációt újra kell definiálnunk. Annak idején a háború romjaiból nőtt ki az Európai Közösség majd Unió, és most hasonló eltökéltségre van szükség ahhoz, az európai alapító atyákig való visszamenésre lélekben, gondolatban, a béke, a szociális igazságosság, a fejlődés elveihez való visszatéréshez, ahhoz, hogy ebben a mai helyzetben megálljuk a helyünket, és nem utolsó sorban a szolidaritás elvéhez kell visszatérnünk akik látták a jövőt a háború után, és megalapították az európai közösséget, tudták, hogy miért alapítják azt meg, de az új generációk már nem feltétlenül ilyen motivációval állnak az EU-hoz, és ezért kell hangsúlyoznunk ezeket az alapelveket, és megértetnünk, hogy ezekre továbbra is, sőt, még inkább szükség van. Lehetőséget kell adnunk a polgároknak ahhoz, hogy számukra is érezhetően előny legyen az unió tagjának lenni, a növekedés, a jólét, a szociális biztonság területein érezniük kell, hogy az EU azért jött létre, hogy polgárait megvédje. A, az elnökség funkcióját ellátva mindent meg fogunk tenni, hogy Európa szolidárisabb és hatékonyabb legyen. Olyan uniót szeretnénk, amely megfogható eredményeket generál a polgárok számára közvetlenül. Ez lesz a politikai célkitűzése a ciprusi elnökségnek, és ennek kapcsán azt reméljük, hogy ehhez valamennyi intézmény, és különösen az Európai Parlament támogatását is megkapjuk. Az Európai Ház építése óta már több földrengést túlélt, a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság amely egyben világválság is, talán azonban a legnagyobb kihívás, amelyel szemben az EU-nak és az eurónak most meg kell állni a helyét. Mert a jólét, a szociális kohézió, amely eddig jellemezte Európát, óriási fenyegetéseknek van kitéve, és az intézményi struktúrákban is nagy szakadékok kezdenek létrejönni, a tagállamok széthúznak sok tekintetben, és a tekintetben, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a válságból való kilábaláshoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió tagállamai közötti együttműködést erősítsük, mert biztos vagyok abban meggyőződésem, hogy csak összefogással lehet kilábalni, és az EU ismét képes lesz ennek a történelmi kihívásnak megfelelnie. Nincs is más lehetőségünk, csak az, hogy megerősödve jöjjünk ki a válságból. Mert a polgárok az EU-ba és az EU intézményeibe vetett bizalma a tét, tehát itt csak győztesen lehet kijönni, vagy teljesen megbukni. És a győztesen való kijövetelhez komoly összefogásra van szükség az Európai Unió intézményei között is. A közösségi módszer eddig megállta a helyét a közös érdekek védelmében. Mi a közösségi módszert mindenáron megkívánjuk védeni. A szolidaritást és a szociális kohéziót nem lehet másképpen fenntartani és csak a szolidaritás révén lehet Európa hatékony is, gazdaságilag is hatékony. Tisztelt képviselő, kedves barátaim! Hogy a nehézségeket tényleg meg tudjuk oldani, ehhez arra is szükség van, hogy gyökeréig hatoló elemzését elvégezzük a jelenlegi válságnak. Ehhez bátorságra van szükség, szembe kell nézni saját hibáinkkal is, és ezeket orvosolni kell. Önkritikát kell gyakorolnunk nemzeti szinten és európai szinten egyaránt. A tekintetben, hogy miért voltunk túlzottan passzívak és nem kellőképpen hatékonyak az utóbbi évtizedekben a gazdaság és jólét fenntartása érdekében tett erőfeszítéseinkben. Az utóbbi évek politizálása vakon a piacra bízott mindent, és a szociális modell megőrzését elhanyagolta. Ez óriási tévedés volt, mert egy dolog a szabad piacgazdaság, és egy másik dolog az, hogy a piacok állami felügyelet nélkül és megfelelő biztonsági szelepek nélkül akár elvadulhatnak is, tehát nem mindig képesek az ön és a gazdaság szabályozásra. Nem lehet mindent a piacokra bízni, a piacokat nem csak jó szándékkal manipulálják, és az utóbbi évek során ezt nagyon is láttuk, hogy a válság kezdetei óta az EU is akadozott a helyes értékelés megfogalmazásában, mindent vagy a piacokra, vagy a spekulánsokra fogni, téves megközelítés, és különösen téves ebből vak Mm, költségvetési megszorításokkal megpróbálni kijönni. Növekedésre van szükség, munkahelyteremtésre, a munkahelyek megvédésére. Meg kell erősítenünk a társadalmat, a társadalom egységeit, a polgárokat és egyéb csoportjait, meg kell őriznünk az értékeinket, nem lehet úgy privatizálni a cégeket, hogy azt az adófizető polgárok fizessék meg minden értelemben a válság következményeit pedig azokra kell visszahárítani, akik azt okozták, és nem az egyszerű polgárokra, akik egyenként nem felelősek a pénzügyi rendszer kicsapongásaért. Tehát meg kell őriznünk a pénzügyi uniót, az eurót és a válságot gazdasági, szociális intézkedésekkel kell úgy megfékezni, hogy közben ne terjedjen ki az pont a társadalom legszegényeibbre, vagy hogy ne, neki kelljen egyedül viselni a terheket. Amikor a tévében látjuk azokat a polgárokat, akik az utóbbi időkben mentek tönkre, életük zátonyra futott, sőt, már Európában is vannak éhezők, akik konkrétan mindennapi megélhetésükért küzdenek, akkor ezeknek a híreknek a tükrében kutya kötelességünk, hogy a polgárokat megvédjük. megvédjük. A szegénységnek, a szociális kirekesztésnek megállt kell parancsolni. És felhasználom ezt az alkalmat arra is, hogy az Európai Parlament és Bizottság elnökét felkérjem arra, hogy találjanak olyan megoldási alternatívákat intézményeik élén, amelyek révén a legrászorulóbbak, például az éhezők nem kerülnek az egzisztenciális minimum és szakadék szélére. Konkrét eredményekre van szükség, ebben a programban rájuk vonatkozóan is kiegészítő intézkedésekre, amelyek a jogalkotási szinten kizárják azt, hogy az elszegényedésnek egy bizonyos minimuma alá senki ne kerülhessen. Nagyon fontos számomra a megtermelt gazdasági értékek igazságosabb elosztása. A kis és középméretű vállalkozások jóval erőteljesebb támogatása, hiszen mindig-mindig elmondjuk, hogy ők adják az európai gazdaság gerincét. Ők a legnagyobb értékteremtők, és ők a legnagyobb szociális, vagyis hát munkahelyteremtők, szociális értékhordozók. Ehhez az Európai Bizottságnak sokkal konkrétabb intézkedéseket kell hoznia, és olyan strukturális reformokat kell ösztönöznie, amelyek a kis és középméretű vállalkozások versenyképességét javítják, túlélő képességét garantálják. Mindannyiunk érdeke ez. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az ifjú ö, munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek helyzetét jobbá teszi számukra, munkát keresést talál, és ezeket az intézkedéseket nem lehet tovább hallgatni. Ezeket most, vagy már korábban kellett volna meghozni. Egyfelől tehát költségvetési fegyelemre is szükség van, és a pazarlást mindenképpen meg kell fékezni, de másfelől épp ilyen, hanem fontosabb az, hogy minden országban és az EU szintjén is legyen egy közös növekedési stratégia, munkahelyteremtési stratégia. A tanács elnökeként Ciprus szoros együttműködésben kíván önökkel előrelépni, tisztelt képviselőhölgyek és urak, és az Európai Bizottsággal is kéz a kézben kívánunk haladni. Csökkenteni akarjuk azt a szociális nyomást, amely egyes tagállamokban már az elviselhetetlenségig nőtt. És elsősorban az fiatalokat és így Európa jövőjét veszélyeztetik. Meg kell mentenünk Európa ifjúságát a jövő számára, a saját érdekünkben. Olyan víziót kell felvázolni, a valamikori történelmi Európai Egyesülés jegyében, amely áthidalja most azt a szakadékot, amely még mindig megvan az egyszerű polgár és a brüsszeli döntéshozás között. Tisztelt elnök úr, igen tisztelt képviselőhölgyek és urak! A felvázolt keretek között a ciprusi elnökség azon lesz, hogy egy jobb Európát építsen, és ezt konkrétan négy prioritásra bontjuk le hatékonyabb és fenntartható Európát akarunk, ez az első pont. A több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások, a 2020-ig terjedő költségvetés tervezés ide tartozó témák, és olyan egyességet szeretnénk, amely igazságos és hatékony költségvetést ad az EU-nak, amely egyben növekedés és munkahely generáló hatású Ezeket a tárgyalásokat fel akarjuk gyorsítani, hiszen ezzel a programozási időszakkal kapcsolatos valamennyi konkrét közösségi politika, ideértve a mezőgazdasági, halászati, kutatási, innovációs politikát is, és az energiapolitikát is, amelyek megfelelő költségvetési finanszírozás nélkül nem indulhatnak el. A Connecting Europe kezdeményezést is meg akarjuk erősíteni, el akarjuk indítani, amely növekedést és összenövést, európai integrációt generál egyszerre. A fenntartható növekedés az ciprusi elnökség elsődleges prioritása. Ide tartozik egyébként sok közlekedési intézkedés, klímavédelmi intézkedés, környezetvédelmi és energiaügyi fellépés. Különös hangsúlyt kívánunk helyezni továbbá arra, hogy az Európai Unió tengeri politikája ne halljon el, hanem új lendületet vegyen. van, ugye már volt erről szó, ahol a bizottság elnöke is részt vett a tanácskozáson, és ahol nyilatkozatot is kiadtunk arról, hogy megmentjük a az Európai Unió tengeri politikáját. Második prioritásunk a hatékonyabb gazdaság a növekedés alapján létrejövő hatékonyabb gazdaság. A válság azt kényszeríti ki, hogy mindenki vállalkozóbb legyen, és tulajdonképpen ez jó. De az európai intézményeknek is vállalkozó és kreatívnak és kreatívnak kell lenniük, hogy az EU 2020-as stratégiát hogyan valósítják meg. Hogyan vagyunk képesek arra, hogy a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést eh, ösztönözzük. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok itt fontos fejezetet képeznek a fő fejezeten belül, hiszen a fogyasztókat, a befektetőket is meg kell védeni, és több piaci átláthatóságot kell megteremteni. A belső piac létrejöttének 20. évfordulójának évében a belső piac elmélyítése és kiterjesztése különösen aktuális prioritások, az európai belső gazdaság élénkítése és a fogyasztók és a kis és középméretű vállalkozások érdekeinek szem előtt tartása a legfontosabb. A belső piac jó alap, erre épül nagyon sok európai politika, és különösen egy gazdasági válság idején nagyon sok aktiválható potenciál van még a belső piacban a versenyképességünk európai szinte megőrzése érdekében. Harmadik prioritásunk az a szociális kohézió, a szolidaritás megőrzése. A ciprusi elnökség nagyon fontosnak tartja, hogy a szociális partnerek tárgyaló pozícióit megerősítse, és a civil szervezeteket is labdához juttassa a 2020-as stratégia megvalósítása során, különösen a foglalkoztatási fejezetekben és a, szo a szociális kirekesztés, illetve a szegénység elleni harcban. Célunk az, hogy bevált modelleket alkalmazzunk mind nemzeti, mind Európai Uniós szinten, azzal a céllal, hogy a civil társadalom mindenhol megerősödjen hat hónapos munkálkodásunk eredményeképpen. A civil szervezetek által adott szociális komponens nagyon fontos, de eddig elhanyagolt eleme a 2020-as stratégiának és a válságból való kilábalásnak. Pont azon csoportok számára ugyanis, amelyeket legjobban fenyeget a kirekesztés és a szegénység, tudják a civil szervezetek jobban bevonni, illetve a szociális kohéziót az ő aktiválásukkal erősíteni. A gyermekek körében tapasztalható szegénység tűrhetetlen, és a gyerekek életkörülményeinek javítására külön oda kívánunk figyelni. Az aktív öregedés évét ö, éljük most, és ez egyben arra is kötelez minket, hogy ne csak a fiatalokkal, hanem az idősebbekkel is foglalkozzunk, az ő visszaemelésükkel a munkaerőpiacba és értelmes tevékenységekkel való ellátásukkal. Továbbá, a ciprusi elnökség a nők helyzetével is külön kíván foglalkozni, prioritásként kíván foglalkozni, és Ebben a témában vitákat, találkozókat fogunk szervezni, amelyek azt szolgálják, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség javuljon. Nagyon fontosnak tartjuk továbbá az európai menekültügyi politika megerősítését a tagállamok közötti szorosabb együttműködéssel, amely védelmet ad a nemzetközi védelemre jogosultaknak, és kulturális képzés lehetőségekhez juttatja hát nem csak őket is, hanem Európa fiataljait. Éppen ezért az Erasmus programot annak ö, ö, például az írástudatlanság elleni fejezetét is zászlónkra írtuk. Negyedik prioritásunk. Európa a világban. A közeli politizálás. A ciprusi elnökség szoros együttműködésben kíván fellépni a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjével és a külügyi szolgálattal. Éppen ezért azon vagyunk, hogy azokat a komoly történelmi léptékű változásokat, amelyek a földközi tenger térségének térségében jelenleg zajlanak, az arab tavaszra, a közel-keletre gondolok, jobban beemeljük a prioritásaink közé, és egységesebb politizálást folytassunk ezen országokkal szemben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok az arab nemzetek, amelyek most a demokrácia építése mellett kötelezték el magukat, ténylegesen képesek legyenek kialakítani saját demokratikus választási rendszereiket és struktúráikat nem szabad ezeket az új demokráciákat serben hagynunk, ugyanakkor nem szabad ráerőltetnünk sem saját demokrácia modellünket ezekre az országokra. Ezen országok fiataljaira építhet a helyi és az európai politika is elsősorban, hiszen ők akarják a változást, és ilyen kontextusban is megfogalmazódik az emberi jogok és a kis, kis és középméretű vállalkozások lehetőségének erősítése, megvédése. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, végül pedig engedjék meg, hogy egy ógörög mm, filozófust idézzek, aki nálunk mindmáig meghatározó gondolati tényező. Platón Szokratesz megkérdezi, hogy szerinted mi az élet értelme? Az, hogy az ember jó aténi legyen, aténi polgár. És mit jelent jó aténi polgárnak lenni? Hangzik a kérdés, és rá az egyszerű válasz. A jó aténi polgár gondoskodik arról, hogy Atén gazdagabb, boldogabb legyen, mint akkor volt, amikor ő született. Ez nagyon szép megfogalmazása annak, amit mi is szeretnénk. Aténról most amúgy is sok szó van, és én, mint a görög kultúra letéteményese Cipruson, azon leszek, hogy Európa minden európai polgár számára, és főleg a jövő generáció számára egy jobb hely legyen, mint jelenleg, innovatív, radikális intézkedések révén, amelyeket az embert, amelyek az embert helyezik a középpontba, növekedést, munkahelyeket generálnak, a szociális kohéziót megerősítik. Elmondtam tehát prioritásainkat, a ciprusi elnökség nagyon régóta és komolyan készül a feladat ellátására, és tudatában vagyunk annak, hogy mennyire nehéz a helyzet, mekkora nagyok ezek a kihívások, nem csak előttünk, hanem egész Európa előtt is. Ciprus még külön kihívásokkal is küzdik, hiszen erről is szólnom kell, továbbra is megosztott az ország, az ország északi része megszállás alatt van. Leszeretném szögezni ugyanakkor, hogy nem hagyjuk azt, hogy ez a probléma elhatalmasodjon a többi fölött, miközben napirenden kívánjuk ezt is tartani, mert azt viszont nem hagyhatjuk, hogy egy külföldi ország európai feladataink ellátásában gáncsoljon minket. Az európai elnökség Ciprus vezetése alatt mindent meg fog tenni azért, hogy Európa jobb legyen a polgárok számára. A következő hat hónap reményeim szerint az önök támogatásával hozzájárul majd ahhoz, hogy valamennyi európai intézmény és valamennyi európai polgár ezen célok megvalósítása mellett elkötelezze magát, és élvezze is annak eredményeit. Köszönöm szépen Krisztofiasz eh, elnök úr, most pedig José Manuel barroso a bizottság elnökének adom meg a szót. Mr. President. Elnök úr, Ciprusi miniszterelnök úr, tisztelt képviselők! Azzal szeretném kezdeni, hogy a ciprusi elnökség képviselőjének, Krisztofiasz eh, elnök úrnak szeretném elmondani, hogy mennyire örülünk az elnökségnek teljes lojalitás szellemében működünk együtt, és sok sikert kívánunk. Ez az önök országának érdeke, és az Európai Unió egészének is. A tanácselnöksége mindig kihívás, nagy és kis országok számára egyaránt, fiatalabb és kevésbé fiatal tagállamok számára is. Megduplázódnak ezek a kihívások akkor, amikor a jelenlegi gazdasági helyzetben most először új technikai jelleget is öltenek. Mint mondtam, Bízunk abban, hogy a felelősséget Ciprus kész vállalni. Nem csak azért, ahogy Krisztof, Krisztofia Szernök úr is ma mutatta a kötelezettségvállalásairól szóló előadásában, de azt is elmondhatom, hogy a ciprusi hatóságok már három évvel ezelőtt szinte megkezdték a felkészülést. Azóta a ciprusi hatóságok és a bizottság politikai és technikai szinten egyaránt szoros és gyümölcsöző együttműködést valósítottak meg. Ma és holnap után a biztosok kollégiuma Nikóziában találkozik. Itt fogom kifejezni nagyra értékelésemet az igen kompetens előkészületeki munkálatokra vonatkozóan. Most a beiktatást követően folytatni kell a munkát. Nagyra értékeltem, hogy a ciprusi elnök a kihívásokat megfelelően fogalmazta meg, és a prioritásokat is. A bizottság az elnökségi célokkal egyetért, erősebb, versenyképesebb Európára van szükség fenntartható növekedés, szolidaritás és szociális befogadás alapján. E legfontosabb európai partnerré kell válni Európának globális és a helyi szinten egyaránt. Mindez megfelel a háromoldalú megközelítésnek, amelyet a bizottság már három, már régóta képvisel, és amelyért Európának dolgoznia kell. A közfinan- épp közfinanszírozás, mély reformok és célirányos beruházások. A hatás maximalizálása érdekében hosszútunk van a ciprusi elnökséggel együtt a bizottságnak és a tanácsnak. Nagyon fontos lesz hogy azokra a legfontosabb törvényalkotási javaslatokra összpontosítsunk, ahol kézzelfogható eredmény érhető el 2012 végéig. Először is a több éves pénzügyi keret. Az egyik legfontosabb eszközünk a többletértékű beruházások számára, európai szinten és a növekedés számára. Krisztofiász elnök úr, Schulz elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon fontosnak tartom, hogy a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan ez év végéig meg tudjunk állapodni. Tudom, hogy nehéz, de lehetséges. A növekedés kapcsán elköteleztük magunkat, hogy lépjünk, ne csak retorika szintjén eh, eh, bizonyítsuk kötelezettségvállalásainkat. Nagyon jó megállapodást eh, tudunk kötni, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió egészen számára nagy szolgálatot teszünk. Sikert jelent a ciprusi elnökség számára is. Az Európai Bizottság a következő napokban az aktualizált pénzügyi adatokat fogja beterjeszteni a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, amely a 2014-es horvát csatlakozás hatását is figyelembe veszi, valamint a legutóbbi nemzeti és regionális statisztikai adatokat is. Marginális lehet talán a különbség összegét tekintve, de mégis a pontosság, átláthatóság és az egyenlő bánásmód szempontjából fontos. Az elnökség éppen ezért így komoly tárgyalásokat tud elindítani olyan számokra vonatkozóan is, amelyek az őszi tárgyalás témáját képezik. Csak megismételhetem, amit mondtam. A tavaly javasolt adatok továbbra is érvényesek, reálisak a jelenlegi körülmények között elérhetők és megfelelő ambícióval. De mégis ösztönzöm a tagállamokat és parlamentet arra, hogy ismerjék el, hogy mindaz, amit már javasoltunk, nagyon jó alapot biztosít a kompromisszumhoz. Természetesen a tárgyalások a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan csomagot jelentenek az állózamos keretekkel párhuzamosan a tárgyalásokat ágazati javaslatok alapján is le kell zárni a legfőbb politikai területekre vonatkozóan. Ezek a növekedést, foglalkoztatást kell, hogy segítsék, ezzel párhuzamosan pedig a következő tripla alapok gener- következő generációját, az ECC-t, a közös halászati politikát, 2020-as kutatási horizont innovációt erősíteni kell az európai facilitást és a, a barátok és társak hálózatát. Nagyon fontos ez a külpolitika szempontjából is. Az általános többévi költségvetési keret és mintegy 70 ágazati program alapján jelentős munkát kell elvégeznünk. Nagy erőfeszítésekre lesz szükség mind a tanács, mind az elnökség részéről. A bizottság ezt teljes mértékben támogatni fogja. Elnök úr, tisztelt képviselők! A több éves pénzügyi keret csak egy a növekedés és munkahelyteremtés szintjei között. Ezen kívül több kritikus jelentőségű terület is van, ahol fel kell gyorsítanunk erőfeszítéseinket. Teljes mértékben mm, osztom Krisztofiász úr lelkesedését, és örülök annak, hogy egyetért velem abban, hogy a következő hónapokban az Európai Parlamenttel szorosan együtt kell működni. Csak így tudunk stabil, kötelező érvényű eredményekre jutni, amelyek nem mondanak ellent a korábban bejelentett döntéseinknek. A növekedésért foglal, folytatott munka érdekében a gyorsított eljárású egységes piaci javaslatokat is le kell zárni. Az egységes piac első felvonásáról van szó. A bizottság négy javaslatot terjeszt elő az új egységes belső piac kettős felvonása csomagja érdekében. Igen, köszönöm, hogy elkötelezte magá, elkötelezték magukat a az elnökség tanácselnökségének nevében ez iránt is. Az intenzív munkát folytatni kell az eurótér stabilitása megerősíte érdekében, és egy valódi monetáris unió kialakítására. Új javaslatokat fogunk előterjeszteni az első lépésekre amelyek a banki unió kialakítását célozzák meg. Az egységes felügyeleti rendszer mechanizmus kialakítása az eurotérségben az Európai Központi Bank és a szerződés hetes cikke alapján. Ugyanakkor meg kell őrizni az, Euró, az E27-ek, EU27-ek hamarosan 28-ak architektúráját, a belső piac architektúráját, hogy garantálhassuk az unió integritását, és természetesen az Európai Parlament teljes szerződésekben biztosított jogait. Természetesen mindezt a bizottsági javaslatok alapján fogjuk megtenni. A garancia utáni rendszer alapján a bankhelyreállítás, a, a hitelminősítő ügynökségek javaslata és egyéb pénzügyi eszközök és a piacsal való visszaélést visszaszorító lépések alapján. A bizottság teljes mértékben támogatja ezeket a munkákat. További erőfeszítésre van azonban szükség két további csomag elfogadására, a pénzügyi tranzakciós adók bevezetésére, amely az erősített együttműködést célozta meg. Ezek egyaránt fontosak. Nagyobb szolidaritásra van azonban szükség, de csak akkor valósulhat ez meg, hogyha nagyobb felelősséget is párhuzamosan vállalni vagyunk képesek. Elnök úr, tisztelt képviselők! Említettem a legfontosabb területeket, amelyekre a következő hat hónapban összpontosítunk. Tudom, hogy az elnökségi program sokkal szélesebb ennél. Mégis úgy gondolom, figyeljünk arra, amiben célba juthatunk viszonylag rövid időszak alatt. Meg kell említsem a Schengeni és a a szabadalmi csomagot, és remélem mindkettőben jobb megoldást tudunk találni, mint a tanács jelenlegi eh, javas, eh, tanács előtt lévő jelenlegi javaslatokat. A sikerhez azonban elkötelezettségre, összpontosításra van szükség. Hat hónap rendkívül gyorsan eltelik. Tegnap Krisztofiusz eh, elnökkel és Schulz elnök találkoztam, és említettem, hogy ez lesz a 17. tanácsi előnökség, amelyet én közelről követhetek. És meg kell, hogy mondjam, hogy a sikeres elnökségek mindig összpontosítottak voltak. Használjuk fel a legproduktívabb, leghatékonyabb módon ezt az időszakot, és a bizottság ebben mindent megtesz, hogy segítse önöket. Biztos vagyok abban, hogy a problémákat meg tudja oldani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen a bizottság elnökének, ezzel megnyitom a vitát. Először József Daul az EPP nevében szól Monsieur le Président! Elnök úr! Krisztofiasz elnök úr, kedves kollégák! Ciprus köztársasága ö, meghatározó pillanatban veszi át ö, az elnökséget. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a csúcs 30 üléstel foglalkozott a válsággal, és ennek még nincs vége. 30 ülésen és ö, cselekvési tervvel a múlt héten. Úgyhogy kérem, határozottan és eltökélten vegyék át a stafitabotot, hiszen 26 partnerrel kell dünteniük integrált politikai és olyan Európa mellett, amely szuverén és egységes. A gazdasági válság kihívás, de ugyanakkor lehetőség is a kihívás nem más, mint gazdaságunk versenyképessége, a munkanélküliség, amely rekordokat döntöget átlagosan 11%-kal. A lehetőség az, hogy tegyék meg azt, amit az Európai Unió eurozónának, államainak már régen meg kellett volna tenniük, közös gazdaságpolitikát, költségvetési politikát, és főleg hosszú távú befektetési politikát kialakítani. Krisztofiasz elnök úr, még akkor is, hogyha ön és mi teljesen ellentétes pártot képviselünk, támogatjuk ö, ö, frakciómmal ö, ö, elnökségüket. És főleg egy dolgot a közösségi metódust vagy módszert, és tudom, hogy itt számíthatok önre. A néppárt azt szeretné, hogy az Európai Unió hatékonyabb legyen, jelen, jobban jelen legyen, és jobban letegye a voksot a növekedés mellett. Ez alapján fel kell lépni, ki kell használnunk azt, hogy ősszel 20 éve lesz már, hogy közös piacot építünk, és a lehető leggyorsabban kell mindent megtenni ennek érdekében fel kell lépni a szolgáltatás irányelv terén. Valós egységes piacot, numerikus, digitális piacot kell létrehoznunk. Fel kell oldanunk mindazokat a terheket, amelyek a KKV-kat nyomják. Mindez munkahelyeket teremt majd. Elnök úr, Ezeket az intézkedéseket a parlamenttel együtt és a bizottság segítségével hozzák meg. Van még egy fontos alapvető aspektusa az önök elnökségének, a több éves pénzügyi keretről való tárgyalások. Mi azt szeretnénk, hogy előrelépés történjen ebben a fél évben ezen a téren, mégpedig úgy, hogy tudatában legyünk annak, hogy az európai költségvetés befektetési, növekedési és munkahelyteremtési költségvetés. A 27-ek kell együtt befektetni a struktúrákba, az energiahálózatba, az oktatásba, a kutatásba, a, fejlesztésbe, az innovációba, a biztonságpolitikába, élelmiszert biztosítani azoknak, akik a leginkább, leginkább rászorulnak erre. Azt hiszem, számíthat mindebben támogatásunkra. Ime a válasz egy kézzelfogható megoldásra a válsággal szemben aktívan kell önöknek is részt venniük ebben a munkában, azért, hogy a költségvetés a szükségleteknek megfeleljen. Odafigyelünk erre, de szeretnénk, hogyha karácsonyra, a karácsonyi ajándék formájában ez mind megszületne. Elnök úr, kedves kollégák, Barroso úr nem mosolyogjon, mert meglátja, hogy ez jó lesz. Van még egy másik téma is, amiről szólni szeretnék önöknek ma délelőtt az az aggasztó politikai helyzet, amely Romániában néhány nappal ezelőtt kialakult. Tegnap az Európai Bizottság alelnöke Vivian Reding elmondta, hogy mennyire aggasztja ez a tény. És idézek. Ennek az országnak az bíróságával szemben is hozzátettem azt, hogy független, jól működő rendszere van szükség az igazságszolgáltatás terén ebben az országban, amely jól működik. Egyetértek a bizottsági aggályokkal, és én magam a múlt héten megfogalmaztam, hogy mennyire aggaszt engem, hogy Romániában hogyan működik jelenleg a demokrácia. Tehát a bizottsághoz fordulok, és nagyon komolyan kérem azt, hogy ne menjünk két hónapig szabadságra, folytatnunk kell a munkát ebben a témában úgy, ahogy ezt már korábban is tettük más területeken. Fontos, hogy az elkövetkezendő hat hónap során előrelépés történjen a különböző témákban, és Krisztofia Szernök úr, számítunk önökre, az önök hazája nagyon sok jó dolgot tud tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De a kollega most a szocialisták és demokraták nevében Svoboda kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden Daul kollégához. Nagyon örülnék annak, hogyha csak legalább félig olyan kritikus lenne Magyarországgal szemben, mint a többi országa. De ami az európai jogokat illeti, nos, függetlenek vagyunk minden országtól, és az európai jog és az európai értékek alapján. És emellett is állunk. Elnök úr, üdvözlöm Ön szívből, európai érdekeket szolgálva remélem mindent helyre fog tudni hozni. Az elnökség nem lesz könnyű, ezt nem ígérhetjük. Amit ígérhetünk az az, hogy segítünk a problémákat megoldni, de, elnök, de elnökségnek könnyű elnökségre ne számítson. Hannes, Hannes, várj egy pillanatot. Úgy látom, hogy nincs angol fordítás. Cameron van-e mögött szerintem. Az angol kabin jelezze, hogy készek-e arra, hogy működik, akkor elnézést kell kérnünk. Akkor kezdje a kollega, kap egy bónuszt. Tehát a gazdasági válság megmarad, a bankválság továbbra is itt van erősen nagyon hálás vagyok a bizottság elnökének, hogy az Európai Parlament teljes mértékben részt vehet az új bankfelügyelet létrehozásában, ezt régóta kérjük különleges szabályokra van szükség az eurozónára, és ne felejtsük el, hogy Ciprus példa, még ha nem is eurozóna, de Romániánál, Görögországnál is látni, hogyha nem eurozónához tartozik valaki, akkor káros hatások jelentkeznek. A Barclays esete is azt mutatja, hogy továbbra is nagyon sok bank van, amely más, amelyek más pénzével spekulálnak amelyek továbbra is úgy gondolják, hogy manipulálhatják a piacot, és nem veszik észre. Így van, hatékony bankfelügyeletre van szüksége Európában. Ezt a következő hónapokban ki kell alakítani, egy erősebb átláthatóságot biztosítani a bankok számára párhuzamosan ezzel. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban elnök úr. Anna Podamata jelentését nagy többséggel elfogadtuk. Tudom, hogy szkeptikusak az önök országában ezzel kapcsolatban, de abszolút szükséges a pénzügyi tranzakciós adós. Persze ez nem old meg minden problémát, de elnök úr említette, hogy a gazdaság és szociális terhek könnyebben eloszthatók. A pénzügyi tranzakciós adó egy kicsi, de ne, persze nem jelentéktelen hozzájárulás ahhoz, hogy igazságosabb legyen a gazdasági terhek elosztása, hogy a pénzügyi ágazat is hozzájáruljon a válsághoz. Nem a válság válsághoz, mert azt ők okozták, hanem hogy a megoldásához is. Erre abszolút szükség van. A költségvetésről. Daul kollega említette, hogy karácsonyi ajándék is lesz valóban. Remélem, hogy ajándék lesz valóban, nem pedig csak karácsony fogjuk ünnepelni rossz kompromisszummal a better spending és a kohézió barátait látjuk erősödni. A jobb költés barátai, ha úgy gondolják, hogy kevesebb kiadás, drasztikus költés a költségvetésekben, akkor nem tudok ezzel egyetérteni. Cameron úr ezzel egyetért. Úgy gondolom, hogy nagy sikerrel próbálják ezt Angliában megvalósítani a lakosság támogatással. Ha a kohézió barátai arra gondolnak, hogy egyszerűen csak több pénzt kell költeni, azzal sem tudunk egyetérteni. A szociáldemokrata frakció úgy úgy gondolja, hogy, mint a ház többsége, hogy olyan költségvetés legyen, amely teljesítőképes, a feladatokat ellátja, a növekedéshez járul hozzá, ez nagyon fontos. De természetesen a termelékenységhez és versenyképességhez is. De nem szabad egyszerre csökkenteni és azt mondani, hogy növekedés legyen, de kevesebb forrásból, még hogyha szükség lenne. Hogyha Cameron a választókörzetében vagy a szomszédosban egy nagy intézményre van szükség, akkor azt finanszírozni is kell. De hogyha hogyha arról van szó, hogy a kohéziós területeken, ahol tényleg szükség van a segítségre, hogy növekedés elinduljon, legyen az, eh, ahogy az elnök úr mondta, vagy Lengyelország, vagy Litvánia, vagy bármely más országban, akkor egyszer csak eh, mindenki azt mondja, hogy nem, nem, csökkentésekre van szükség, ezt pedig nem akarjuk. Ezt nem elfogadható. Be, be, beruházásra, foglalkoztatásra, növekedésre van szükség, akkor nem lehet pusztán csökkenteni a pénzügyi forrásokat. Nagyon örülök annak, hogy Franciaországban volt egy mozgalom, hogy ez az egyszerű csökkentési módszereket felejtsük el. Nagyon örülök annak, hogy Németországban is Merkel asszony is elismerte ezt az SPD-vel való tárgyalást követően, hogy a költségvetésnek bizonyos mértékének meg kell lennie, csak akkor tud a növekedéshez hozzájárulni. Éppen ezért, ahogy Dól kollega is azt tudom karácsony ajándéként kívánni, nem magunknak, a parlamentnek, a tanácsnak vagy a bizottságnak, hanem az európai lakosságnak, hogy erre ezt meg tudjuk valósítani, hiszen szükség van rá. A ciprusi elnökség egy olyan régiót képvisel, amelyet a válság súlyosan érintett. Még persze nem annyira közel, mint a közel-keleti válság, de tudom, hogy a ciprusi kormányzatnak nagyon jó kapcsolata van a közel-keleti országokhoz, remélem ezt ki tudjuk használni. Ez Törökországra is vonatkozik. Nagyon sajnálom, bár Törökország barátja vagyok, hogy a, hogyan viszonyul Törökország a ciprusi elnökséghez. Ciprus az Európai Unió tagja, és hogyha bolykotálja Törökország a ciprusi elnökséget, akkor az Európai Uniót bolykotálja. A közös Ciprus víziója mellett maradunk fel, ahol a ciprusiak, ciprióták és törökök békésen élnek együtt, és ez a vízió vezérel minket a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most a liberálisok és demokraták nevében Graham Watson, Graham Watson kapja meg. Krisztofiasz elnök úr, az önök hazája nem vezetheti az Európai Uniót méreténél vagy erejénél fogva. Ezért példát kell, hogy adjanak. Például a gazdasági növekedés terén használják fel az EU befolyását arra, hogy a ciprusi népet egyesítsék. A gazdasági elemzők szerint 12 ezer euróval növekedhetne minden egyes család bevétele az önök szigetén vagy például a bűnözés elleni harcban mutassanak példát. Vegyék fel a harcot a korrupt ciprusi jogászokkal, az ingatlan spekulásokkal szemben, akik ellopják azoktól megtakarításaikat, akik nyaralót akarnak vásárni nyugdíjas éveikre, vagy más területeken is ne hagyják, hogy félrevezessék önöket, és eltereljék figyelmüket arról a, nemzeti, arról a természetes gazdagságról, amelyet a nap és a szél ad önöknek ne adósodjanak el Moszkvának vagy Ankarának, és próbálják meg továbbvinni a költségvetési tárgyalásokat, az európai terveket 2050 felé. Önök fognak felügyelni a bankfelügyeleti tárgyalások az állami adóságok terén. Használják fel az AKB-t, az Európai Beruházási Bankot, hogy újra fizetőképesek válhassanak nemzeteink tárgyaljanak Törökországgal. Ne felejtsék el, hogy polgártársaink kétségbeesett helyzetbe kerültek a drót mögött. Gibraltári választópolgáraimmal együtt olyan sors vár rájuk, hogy egyszerűen elfeledkeznek róluk az európai szerződések őrei, mert túlságosan félénkek ahhoz, hogy keményen tárgyaljanak. 40 évvel ezelőtt egy másik mediterrán szigetlakó Zsorzs Muszteki a szöges dróttal körülvett szigetekről írt a mediterrán térségben, olyan falakról, amelyek börtönt alkotnak. Egyszerűen nem panaszkodhatunk arról, hogyha nem sikerül Szíriában békét teremteniük, vagy más országokban, a keleti parton viszont megszabadíthatják szigetüket ezektől a szöges drótoktól és azoktól a börtönöktől, amelyeket ezek a falak képeznek, és újra visszatérhet az a szép nyár, amely nem fér majd az ősztől. Köszönöm. Graham. Graham kolléga úr, Kasszulidis úr kíván önhöz kérdést intézni képkártyával. Parancsoljon Kasszulidis úr. Watson úr, nem gondolja, hogy miközben kritikákat fogalmaz meg, egy elnökséggel szemben, amely még el sem kezdődött. Ez egy túl alulra elhelyezett ütés. Nem gondolja, hogy ez a liberális kritika egy állam elnökéhez, amely korábban egy gyarmatosító hatalom, az önök országa hatalma alatt ö, szenvedett, és akkor jött létre a megosztottsága is, nem pont egy angolnak kéne kritizálni a Ciprust emiatt. Kasszulidis úr, én nem, nem akarok mindent megvédeni, mit a hazám történelem során csinált, de ugyanakkor nem hiszem, hogy emiatt nem szabadna megfogalmazni problémákat. Én nem Ciprust vagy az elnököt kritizálom, hanem azt kérem az elnöktől, hogy az EU nyomásgyakorló erejével próbálja a saját szigetének problémáit is megoldani, és bőven vannak ilyen problémák. És elnök úrnak nagyon sok sikert kívánok ebben. Köszönjük. Most a zöldek és az európai Szövetség kapnak szót. Rebecca Harms. Tisztelt elnök úr! Miután az elnökök értekezletén készültünk a tanácsi elnökségre, egy kicsit Cipruson maradtam magán alapon, és körbenéztem egyrészt a régészeti kincseket, múzeumokat meglátogattam, és nagyon megragadott az a sok gyönyörűség, érték, amit ez a sziget a történelme során felhalmozott. Ugyanakkor, amikor Nikózia alvárosában sétáltam, akkor bizony nem lehetett nem látni azokat a megrendítő szöges drótokat, amelyek mindmáig egy eleven konfrontációt szimbolizálnak. És nem akarnék olyan messzire menni, mint Graham Watson mondott, hogy önnek mi mindent kéne megoldani a közepvező hat hónap során, de azt kívánom önnek, hogy, mint ahogy az Nikóziában is elhangzott, hogy a tanács elnökség használja ki ezt a lehetőséget, hogy minden európai szempár Ciprusra irányuljon, és ennek eredményeképpen a tegnap által már az hagyományozott történelmi helyzet megoldásában, feloldásában valami történjen. Ez a görög és a török ciprióták érdeke, és egész Európa érdeke is. A tanácsi elnökség nagyon nehéz időszakban veszi át a stafétát, hiszen a csúcs találkozó eredményeiről szóló vita kapcsán is látszik, hogy mennyire megosztottak vagyunk, és látjuk, hogy a tanácsi döntések hiába vannak ilyenek, nagyon rövid hatásúak, rövid távon javulást okoznak, és már egy hét múlva további romlást látunk a kamatlábakban, tehát önöknek az a fő kihívása a tanácsi munkán belül, hogy az Európai Unió működőképességét úgy őrizzék meg, hogy közben az érték és felelősségvállalási közösség elveit kikényszerítik azoktól a tagállami vezetőktől is, akik szeretnének kihátrálni ezekből. Vagy nem is tudnak arról, hogy ilyen kötelezettségük van, vagy nem kívánják ezt tudomásul venni. Ez óriási kihívás lesz, de ebben támogatjuk Önöket mindaddig, amíg a, a trojka ö, nem jön ki a Görögország jelentéssel, és addig, ö, illetve pont majd akkor ö, a ciprusiaknak egy nagyon kényes helyzetben kell majd kompromisszumot teremteniük, ugyanakkor azt remélem, hogy ennek a Görögország jelentésnek a hatása óriási lesz, és végre megfogható lesz, szemben azzal, amit az eddigi csúcs találkozók ezen a területen össze szerencsétlenkedtek. Végre új irányt vehet az európai válság megoldása. Végül pedig, miután hallottam, hogy önnek személy szerint is fontos az igazságosság megvalósulása, miközben pontosan tudom, hogy milyen strukturális problémákkal küzdik Ciprus is, hogy akkor az igazságosságot az adó igazságosság területén is teremtsék meg, tehát az adó elkerülésnek, az adó ö, csalásnak ne lehessen hazája befogadó ö, résztvevő bűnöse. Köszönjük szépen! Most az európai konzervatívok nevében Kellenen képviselőnek adok szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Krisztofia Szúl elnök úrnak beszédéért, illetve azért az ö, fogadtatásért, amit ö, akkor élveztünk, amikor meglátogattuk. Nagyra értékeltük mindezt. Egyértelmű, hogy nyilván politikai szempontból sok közös pontunk nincs, de nagyon nagyra értékeltük udvariasságát és ö, ö, ezt a kedves fogadtatást. Nos, ami az prioritásokat illeti, úgy tűnik nagyon sok állampolgár számára, hogy az EU nem igazán tud megfelelően fellépni, ezért hatékonyabbnak kell lennie. A mi frakciónk egyértelműen gondolkodik, nem akarjuk, hogy kudarcot valljon az EU, de ha a továbbiakban is úgy jár el, mint korábban, akkor biztos ez lesz a vége. Barozó úrhoz is szeretnék szólni. Külön meg, sem meglepett az, amit tegnap mondott itt a, a plenárison, amikor is azt mondta, hogy késekedünk az euró problémát illetően, ez abszurdum. Tényleg hisszük azt, hogy nem akarjuk, hogy politikai projektjük miatt sok ennyi ember szenvedjen. Úgyhogy ami az eurozónát illeti, én úgy látom, hogy vagy hatékony fiskális unióra van szükség, vagy csökkenteni kell az eurozónát. Pillanatnyilag politikai uniót kívánnak létrehozni fiskális unió nélkül, amire pedig szükség lenne. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben jogos, hogy a vészharangot kongassuk, amikor tényleg nagyon sok mindenre szükség van sok tagállamban. Nos, túlélje az euró ezt a válságot, vagy nem, ez nem olyan lényeges. Az a lényeg számomra, hogy 17 döntése ne befolyásolja az integrációs előrelépéseket negatívan. Persze nyilván a 27 ország közös tulajdona az egységes piac, és ezt mindannyian támogatjuk. Ezért nagyon örültem, amikor a ciprusi elnökség elmondta, hogy az egyik célja az, hogy ezt a belső piacot megerősítse, és teljes mértékben támogatjuk ezen cél elérése érdekében. Az elnökség lezárja majd a tárgyalásokat a tőke kívánalmak témájában is, és Barózó elnök úr rámutatott arra, hogy az Egyesült Királyság korábbi szocialista kormánya nagyon fontos elkötelezettséget tett emellett. Biztos vagyok benne, hogy a bankoknak szükséges a megfelelő tőkefedezet, hogy elkerüljük a jelenlegi problémát. De a bizottság megint fel akarja vizezni azokat az elkötelezettségeket, amelyeket a tőke kötelezettségek irányel vonatkozásában elő akar írni. Szigorúbb előírások mellett teszük le mi a voksot, mint az önök bizottsága. És elnök úr, röviden a több éves pénzügyi keretről. Továbbra is zavar engem, hogy a bizottság hogyan akar szigorúságot elvárni a tagállamoktól, és ugyanakkor több pénzt kívánni tőlük az EU költségvetésekhez. Úgy tűnik, hogy mindenki csökkenteni akarja a költségeket, kivéve a bizottság. Egyszerűen nem remélhetünk abban, hogy majd elmúlnak a gazdasági problémák. Már a 70-es években is bebizonyosodott ez. Nagyon fontos, hogy többletértéket képviseljünk, jobban költsük el azt a pénzt, ami rendelkezésünkre áll, ne többet, és az önök segítségével köszönjük. Köszönöm szépen. Címer kollega az Egységes Valóda nevében. Igen, tisztelelt elnök úr. Az Európai Unió tanácsának elnöke, Krisztófiasz miniszterelnök úr. Frakcióm nevében Mondhatom, hogy ez egy különleges pillanat, hogy ön az Európai Unió tanácsának elnökeként jelent meg előttük, és üdvözölhetjük. Örülünk annak is, hogy az Európai Unió történetében először áll az EU élén, aki a mi politikai családunk tagja. Az elnökséget olyankor veszi át, amikor az Európai Unió óriási kihívások előtt áll. Meg kell határozni azokat a pontokat, hogy amivel az Európai Unió valóban jövővel rendelkezhet, vagy pedig, ami szerintem történelmi csapás lenne, a történelem lábjegyzetévé válhat. Tudom, az önnel folytatott és a kormányának a frakcióelnökökkel, párt, pártvezetőkkel folytatott beszélgetések alapján tudom, hogy kiválóan előkészítették az elnökséget. Tudom, hogy feladatának horderejét teljes mértékben látják. De, ahogy ma elmondta, tudatosan az emberek élethelyzetére akarják a kormányzatban lévők figyelmét irányítani. Ez az első alkalom, hogy az Euró- Európai Unió elnöke ezt meg is teszi, bejelenti. Ezt a fajta hangot a hivatalos életben már régóta hiányolom hogy kimondják, hogy itt az emberekről van szó, azokról, akik nem felelnek a válságért, és mégis a, a terheit viselik. Nagyon nehéz lesz pontosan ezt a megközelítést érvényesíteni, de nagyon sokat nyerünk már ezzel is és biztos vagyok abban, hogy így is fog eljárni, különösen, hogyha sikerül bátorítani az embereket az elnökséggel, és az elnökség lebonyolításának a módjával, hogy álljanak ki jogaikért, és járuljan, hogy örülök, hogy ön is hozzájárul ahhoz, hogy a tanács és az európai intézmények is tudatára ébrednek-e feladatnak. Beszélünk az euróról, a stabilitásáról, persze látom ennek a szükségességét, meg arról beszélünk, hogy az eurózóna szempontjából ez nagyon fontos, de ez mégiscsak csak egy eszköz. Ennek politikai feltételeit már meghatároztuk, megvannak. Soha nem lett az Európai Unió célja az, hogy az euró működéséhez elfogadjuk azt, hogy az Európai Unióban az embereknek éhezni kelljen, összeomoljanak az egészségügyi rendszerek, az önkormányzati rendszer leállítsa munkáját. Megfordult valami, nem ezt nevezzük az Európai Unió céljának. Kimondottan támogatom Önt a szociális összetartozás, szolidaritás iránti felszólításában, hiszen ez az emberek és a, lak- a lakossági csoportok között is ki kell, hogy alakuljon. Az Európai Uniónak nem szabad eszköznek, egy kis bizonyos lakossági réteg szóvivőjének mutatnia magát. Még egy dolog, amit említenék, természetesen azért, hogy aláhúzzam, hogy mindaz, amit a prioritások között elnök úr említett, fontos számunkra, és hogy pontosan ebbe az irányba kívánunk haladni mi is, és támogatjuk Önt ebben. Tegyen azért is, hogy az embereknek ne, ne legyen félelme. A félelem a demokrácia legrosszabb tanácsadója, és úgy gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok döntései, különösen a görögországi választásoknál is például, a népszavazásnál Írországban a félelem is meghatározó volt. Hogyha az Európai Unió kormányzási posztjain lévők hozzájárnak ahhoz, hogy járulnak ahhoz, hogy az emberek félelemből hozzanak döntést, az nem jó jel. Jó, sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen, Címer asszony. Az EFD nevében Cávéla asszonynak adom meg a szót. Elnök urak! Igen, tisztelt Krisztofiász elnök úr! Üdvözöljük Önt, és minden jót kívánunk az elnökséghez. A ciprusi elnökség nagyon fontos politikai időszakban kezdi meg munkáját, a júliusi csúcs, csúcs határozatait követően. A bankokat, a, politi- a, a bankuniót, a politikai uniót kell előrébb vinni. Talán sokan nem tudják, hogy Ciprus, mint kis ország, igen, racionálisan gondolkozó emberekből áll, fegyelmezetekből, de ugyanakkor bátran lép, bátor lépéseket tevő emberekből áll. Ciprus követte az izraeli eseményeket az energia függetlenség kapcsán is, hogy ott felfedjék a gázlelőhelyeket. Tehát racionálisan és bátran jártunk el. Ebben az esetben ugyanakkor pedig megpróbáltuk azt is, hogy a szomszédos országokkal való viszonyt is megőrizzük, energiafüggetlenségünket pedig Ciprus szempontjából is megőrizzük. Nagyon jó példa ez arra, hogy az energiaágazatot hogyan lehet arra felhasználni, hogy a béke és a stabilitás eszköze legyen. Megismétlem, amit korábban is hallottunk. Szükségesek a Ciprusi köztársaság jó kapcsolata nagyon sok harmadik országhoz. Ezt ki kell használni, különösen az arab országokhoz. Sok sikert kívánok az elnökséghez. Köszönöm szépen. Most a függetlenek nevében Szinkler asszony kap szót. Uh, Köszönöm szépen. Kalimera, elnök úr, örülök annak, hogy itt látom. 2009-ben már találkoztunk, és a ciprusi probléma megoldás területén kifejtett erőfeszítéseit azóta is követem és nagyra értékelem. A török kökkel valamit előre kell lépni ebben az ügyben, ami mindkét országot foglalkoztatja, és akár a török tagjelölt státuszt is vissza kell vonni, hogyha képtelen Törökország és nem akar az Európai Unióval értelmesen tárgyalni. Állítólag a demokrácia, demokráciában élünk, de ön Oroszországban szerezte képesítését, és amikor ön tanult Oroszországban, Szovjetunióban, akkor ott a polit, politbüró uralkodott, és most is valami ilyesmit látunk Európában, hogy egy politbüró dönt sok dologban, miközben Görögországban, Aténban a munkanélküliek tömege tüntet. És hogyan képzeli megvédeni a munkavállalók jogait, miközben Angela Merkel és a hangadók Európában további megszorító intézkedéseket követelnek. Az EU 2020-as stratégiában nincsen 2020-ig sem elmutató vízió, 2010-ben még azt akartuk elhitetni magunkkal, hogy 2005-ben, 2010-re mi leszünk a világ legversenyképesebb régiója. Nos, mintha nem látnánk a fától az erdőt, sokkal nagyobbak itt a problémák, mint sajnos félbe kell, hogy szakítsam, mert lejárt a beszédidő már régen. Kasszulidis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Ciprus átveszi az elnöki, elnökségi stafétát, akkor jó azt hallani, hogy ez az elnökség eltökélt bizonyos problémák megoldása mellett. Tisztelt köztársasági elnök úr, ön felvázolta a fő kihívásokat több éves költségvetési tervezés, közös politika, menekültügyi politika, a közös agrárpolitika reformjának továbbvitele, a tengeri politikák életben tartása, megújítása, és így tovább. Amikor a külügyminiszterek és az Arab Liga tagjai ö, találkoztak, akkor kiderült, hogy mekkora a két világ érdeklődése egymás iránt ugyanakkor olyan alapvető kérdésben sem tudunk tovább lépni, mint Törökország EU tagság felé elindítása. Én önnel együtt úgy gondolom, hogy Törökország tűrhetetlen módon lábbal tapossa nem veszi figyelembe az EU intézményeit és politikai akaratát, és minden tanácsi elnökség ugyanakkor azon dilemma előtt áll, hogy hogyan koncentráljon európai problémákra, anélkül, hogy saját problémáival beárnyékolná az európai vitát. De Törökország fenyegetőleg lép föl, nem csak Ciprussal, hanem most már az EU-val szemben is, és így próbálja önnöket önt letéríteni az európai feladatokra való koncentrálásról. Az elnökség akkor lesz sikeres, hogyha Erdogan fellépése és kijelentései ellenére Ciprus teljes körű egységes köztársasággá alakul, vagy legalábbis elindul ezen az úton e hat hónap alatt. Az elnökség sajnos olyan időszakban az önöké, amikor az európai bank bankokat kéne rekapitalizálni. Ugyanakkor a 74-es török invázió idején osztódott meg, és a két nagy kihívással egyszerre kell szembenézniük. Sinclair asszony, ön Kászulidis úrtól akart kérdezni valamit? Igen, köszönöm, elnök úr. Azt szeretném megtudni, hogy miközben 10 milliárd eurós garanciát kapott az ország, és több millió euró költséggel az Egyesült Királyság nem tartott volna katonaságot fönn Cipruson, akkor a, Cipru- a török megszállás még súlyosabb lett volna. Német, olasz kolonializmus is volt, de ezeket nem lehet összemosni, és nem egyformák voltak, és nem ugyanúgy működtek. Of the British bases. Nos, a brit uh, jelenlét miatt uh, Cipruson gyakorlatilag a legjobb kapcsolatoknak kellene ezeknek lenni, és nagyon remélem, hogy ezek a megjegyzések, amelyek a brit embereket, emberek képviselőitől származnak, a múltra vonatkoznak, és nem az oszd meg és uralkodj elvét képviselik Ciprus vonatkozásában, amelynek részben ők is okai. Köszönöm szépen, az SND nevében Mavro Nikolász kapja meg a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretném én is üdvözölni a ciprusi köztársaság elnökét az Európai Parlamentben. És el szeretném mondani, hogy Krisztofias úr nyilatkozata a programot illetően, amelyet a ciprusi elnökség kíván követni az elkövetkezendő fél év során, teljes mértékben előre haladó szellemben születtek, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unió milyen helyzetbe került, főleg a gazdasági válságban, és demokratikus és előremutató szellemben kíván tovább lépni. Ez pedig azt jelenti, hogy egyetlen megoldásként a szigorítási politikát nem fogadja el megoldásként. Ugyanakkor felveszi a harcot a munkanélküliséggel, növekedést kíván teremteni, és új modellt kíván teremteni az Európai Unión belül, amely valós reményt kelthet a válságból való kilábaláshoz. Ezen kívül tiszteletet tanúsított az Európai Uniós elvekkel szemben a szolidaritás, a szociális kohézió, az egyenlőség elveivel szemben, mindazon elvekkel szemben, amelyek most az Európai Uniós elnökséget testesítik meg. Mindennyiunknak harcolnunk kell azért, hogy segítsünk a családoknak, hogy több Európát képviseljünk hiszen Ciprus köztársaságának elnöke erről szólt. És teljesen jogosan az elnök úr nem utalt a ciprusi problémákra különösen. De az tény, hogy minden olyan európai képviselő, aki ellátogat Ciprusra, láthatja a valóságot láthatja, hogy megosztott a főváros. Nikózi az egyetlen olyan főváros a világon, amely még mindig ketté osztott. Ott vannak a törökök. törökök. 45 ezer török katona idézőjelben védi a török cipriótákat, akik százezren vannak. Mi a ciprusi társadalomért harcolunk, talán még jobban, mint bárki más, mert szeretnénk megoldani ezt a helyzetet Törökországgal szemben, amely nem ismeri el a ciprusi köztársaságot, még most sem, és nem is ismeri el az Európai Uniós elnökséget sem. Kizárólag azzal foglalkozik, hogy lassan, de biztosan gyarmatosítsa ezt a szigetet, és megváltoztassa a demográfiai összetételét. több tízezer kolónia van már a megszállott területen. És egyszerűen hihetetlen lenne olyanokat látni, mint például Watson úr, aki ahelyett, hogy válaszolna a ciprusi kérdésre, azt mondja, hogy maguk a ciprusiak kreálják ezeket a problémákat. Úgyhogy én magam kérdéssel fejezném be hozzászólásomat. Mi a helyzet Törökország csatlakodásával az elnökség során? A liberálisok nevében Wikström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Cypern har nu ett, klo Köszönöm. Ciprus óvatos, bölcs programot állított össze az elnökségre, és sok sikert kívánok ennek végrehajtásához önöknek. Az EU intézmények pedig állampolgáraiknak azt ígérték, hogy a közös menekültügyi rendszert az évig eleje előtt még bevezetik. Ez óriási segítség lenne Ciprusnak, és nagy feladat is. Bízom abban, hogy a ciprusi elnökség sikeresen viszi véghez ezt a programot, de nyilván közvetlen együttműködésre van szükség ehhez. Én a Dublin 2 rendelet előadója vagyok, és már nem vagyunk messze a megállapodástól. Ugyanakkor még mindig intenzív együttműködési erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy betartsuk állampolgárainknak tett ígéreteinket. Közel járunk már egy történelmi jelentőségű megállapodáshoz, és igaz ez az európai szabadalomra vonatkozóan is. Négy évtizedes tárgyalásokat követően nagyon reméljük, hogy sikerül majd a feltalálók számára európai szabadalmat létrehoznunk, és amit meg is tudunk majd védeni egyetlen bíróságon. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudunk döntéseket hozni, hozni, rugalmasaknak kell lennünk, ez igaz minden partnerünkkel szemben. Ha a ciprusi elnökség ebben a két dologban sikerre jár, akkor Ciprus jövője, amely kis ország, de jelentős, amely nagyon sokat tett egy igen kritikus pillanatban. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet. Most a zöldek nevében Filip Lambernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm köztársasági elnök urat is. Én a 27 tagállam egyikének elnökeként üdvözlöm önt. Amikor önt hallgatom, amikor Rampoly elnök úrral beszéltek, és amikor nézem a tanács lépéseit konkrétan, akkor hát minimum az merül föl bennem, hogy kettős személyiséggel kell rendelkeznie önnek is, meg Rampai úrnak is. Amikor arról van szó, hogy költségvetési egységet szeretnénk, akkor tulajdonképpen a tanács, amikor azt mondja, hogy pénzügyi egységet akar, akkor közben minden nap az egyes tagállamok minden adóharmonizációs törekvés szemben keményen harcol. Tehát szóban a tanács azt mondja, hogy egységesíteni kéne, ugyanakkor a gyakorlatban a tagállamok egyéni akarata érvényesül, és szó sincs arról, hogy egységesülnének az adószabályok. Múlt héten is azt hangzott el, hogy szó sincs az adóparadicsomok megszüntetéséről, már pedig Ciprus ilyen. És amikor a tanács azt mondja, hogy több demokráciára és elszámoltathatóságra van szükség, ugye Rompuy úr ezt mondta múlt héti beszédében, és a demokratikus szakadékot át kell hidalni, mondja, jó, ezzel egyetértünk, akkor, akkor miért van az, hogy azt látjuk a tagállamok fellépéseiben, hogy minden egyes lépésével a tanács megpróbálja megkerülni a parlamentet. Kormányközi intézkedéseket döntenek el a fiskális kompakt, a fiscal compact is a parlament nélkül került eldöntésre, és folyamatosan megkerülik a demokratikus játékszabályokat. Tehát szeretném öntől is tudni, hogy ön majd a, a tanács melyik arcát fogja nekünk mutatni, a Jekyll vagy a Mr. Hyde féle arcot. Köszönjük most a konzervatívok nevében. Zahragyil kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt köztársasági elnök úr hazáink egy időben csatlakoztak az Európai Unióhoz, és ezért is örülök annak, hogy megint egy új tagállam viszi az európai zászlót tovább. Ez egy sajátos problémákkal és előnyökkel rendelkező ország. Nemrég jártunk is ott hivatalos látogatáson, ott is találkoztunk, találkoztunk minisztereivel, a külügyminiszterrel, a belügyminiszterrel, és nagyon jó benyomást tett eh, ránk az önök eh, felkészülése. Jól felkészültek az elnöki feladatok ellátására. És még egyszer meg szeretnénk köszönni a vendéglátást, a, eh, azt, a, azt az attitűdöt, amivel befogadtak minket. Ugyanakkor politikai területen nagyon másképpen gondolkodunk. Mi szkeptikusak vagyunk az Európai Unió további bővítésével, erősítésével kapcsolatban. Az a véleményünk, hogy nem ebbe az irányba kéne tovább menni, és Barózó úrral sem értek egyet, és a ház nagy többségével sem. A szolidaritási elv megfogalmazásakor is nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy amikor szolidaritásról beszélünk, akkor ne alakítsuk át az Európai Uniót egy egyszerű transfer unióvá, ahol a gazdag országok évtizedeken át fenntartják a szegény országokat, mert ez hosszú távon a népek és polgárok közti ellenségeskedésben fog majd megnyilvánulni, és ennek már ma is vannak bőven jelei. Azt mondta, hogy realisztikus és pragmatikus lesz Szeretnénk ezt látni az adó kérdésekben, vagy a pénzügyi piacok szabályozása tekintetében is. Ha tényleg ilyen lesz, akkor támogatni fogjuk Önt, ugyanakkor elutasítjuk a, a pénzügyi tranzakciós adót, és szerintünk, és ebben elértünk egyet, meg kell őrizni a nemzeti kompetenciát. Az adó kiszabása területén nincs szükség egységes adóra, mert az mindenkinek csak rossz lenne. Köszönjük szépen! Most eh, Agyi Jorjú úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék először is gratulálni a ciprusi elnöknek, és üdvözölni őt. Ciprus kis tagállam, és eh, tulajdonképpen területünket tekintve mm, sok országnak egy tizedét, lakosai tekintve egy negyedét adjuk. Szerintem talán London, tíz, Londonban tízzer annyian élnek, mint nálunk. A, ráadásul országunk egy részét egy olyan ország foglalta el, amely EU felvételre vár. Nos, számos EP képviselő nem is tudja igazán elképzelni, hogy országunk azonos jogokkal rendelkező ország lenne. Éppen ezért úgy gondolják, hogy az Európai Parlament védelmére van szüksége az országnak. Követeljük, hogy a török nyilatkozatokkal szemben határozott állást foglaljon a parlament. A nem akar Törökország a ciprusi tanács elnökségével kapcsolatba lépni, ragaszkodunk ahhoz, hogy se a bizottságnak, se a tanácsnak ne legyen addig kapcsolat a Törökországhoz, amíg ezt az állítását vissza nem vonják. Nem akarjuk, hogy kiszívják a lakosságot, és zabolátlanná tegyék a piacainkat. Ciprus az Európai Unió tagja, nem szabad, hogy hagyni, hagyni hogy az emberek szegénységbe süllyedjenek. A ciprusi elnökség prioritásait támogatjuk, a szegénység elleni harc terén, különösen a gyermekek szegénysége ellen, a földközi térség békéjében és a menekültügyi politikában. Köszönöm szépen, Morganti eh, kollega az EFT nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretnék minden jót kívánni a következő ciprusi elnökségnek. Nem egyszerű a helyzet, eh, pénzügyi szempontból sem, és politikai szempontból sem garantálhatom önöket arról, hogy ami engem illet, ami a pártomat illeti, mindenben támogatni fogom önöket, ugyanúgy, ahogy ezt korábban is tettük. Európa persze különböző érdekek miatt nem igazán tudja, hogy hogyan oldja meg a jelenlegi ciprusi helyzetet nem szabad erről elfeledkednünk. És én magam személyesen is megtapasztaltam azt, hogy milyen a helyzet a sziget törökök által megszállt részén. Meg kell oldani ezt a válságot. 2007-2013-ban 50 milliárd eurót szánt Törökországra az EU. Egy olyan országra, amely erőteljesen növekszik de ugyanakkor két milliárd euró szánt Ciprusra. Európának először talán a saját tagállamaira kellene gondolnia, és nem azokat segíteni, akik inkább fenyegetik azokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wertmann kollega, kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Kalimera. E, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Gratulálni szeretném Krisztofiusz elnöknek és munkatársainak, hiszen kiválóan előkészítette Ciprus első elnökségét. Eh, nyilvánvalóan ez egy mérföldkő. Az egyik legkisebb, az egyik legfiatalabb EU tagállam ilyen óriási kihívást kell, hogy válasz, eh, vállaljon rendkívül nehéz gazdasági környezetben. Az EU program két része rendkívül fontos. Az állampolgárokra való összpontosítás és a több éves eh, pénzügyi keret. Nagyon nehéz időket élünk, és ilyenkor az EU állampolgárokat kell első helyre helyezni. Csak így lehet erős uniót kialakítani, amely versenyképes a világban az önök elnökségére irányuló török fenyegetettség. Nos, az Európai Uniónak egységesen, egy hangon kell felszólalnia a kérdésben is. Világosá kell tenni, hogy minden állásfoglalást és minden határozatot az, e, teljesíteni kell, és az Európai Uniós törvényeket és értékeket tiszteletben kell tartani. Egy olyan rap, különösen egy olyan országnak, hogyha Európa ajtaján fegyverekkel kíván e, kopogtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen Verben asszonynak az, a, a EPP nevében Marinescu kollega. Köszönöm, elnök úr elnök úr, Európa tanácsi elnök úr. Az elkövetkezendő hat hónap rendkívül fontos lesz Európa jövője szempontjából. Nehéz a feladatuk, és nagy a felelősségük is. Ugyanakkor nagyon pozitív eredményt hozhatnak 2012-ben. Nagyon fontos ez a projekt, ami például a több éves pénzügyi keretet illeti, és a horizontális politikákat nincs egyetértés például a költségvetés terén. A tanács növekedésről beszél, de ugyanakkor a költségvetés területén semmi sem egyértelmű, még akkor sem, hogyha a növekedés és a foglalkoztatottság szempontjából ez az egyik meghatározó tényező. A Dán elnökség fontos eszmecserét folytatott a horizontális területekről, amely az együttdöntésből fakad. A ciprusi elnökség feladata, hogy visszatérjen az alapszerződéshez, és az Európai parlament beindítsa a tárgyalásokat. Hogy remélhessük, hogy megszületik a költségvetés ebben az évben. A ciprusi ö, elnökségnek ö, oda kell figyelni a Schengeni témára is. Ez a helyzet egyszerűen elfogadhatatlan. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek a külső határa rendkívül gyenge, és nem hajlandóak koordináltan fellépni a Schengeni térségben, és blokkolják egyes más tagállamok bejutását a Schengeni térségbe. Olyan tagállamokról beszélek itt, amelyek erőteljesen befektettek a külső határok védelmébe. Ezt meg kell oldani. Nem értem, hogy Szoboda úr miért beszél Magyarországról, amikor Romániát említették. Szoboda úr demokratikus frakció vezetője az Európai Parlamentben. Nagyon jól kell tudnia, hogy mit jelentenek a demokratikus értékek, és ezeket védenie kellene Magyarországon is és Ausztriában is. Romániában nincsen politikai harc. Az elmúlt hetek eseményei és a jövő is gyakorlatilag a demokráciát támadják az alkotmányos bíróság döntését nem vették figyelembe. nem tartják tiszteletben az igazságügyi intézkedéseket, megtámadják a bírákat. Nos, ezek a fellépések a demokráciával szemben Kérem, lépjenek föl, védjék meg az európai értékeket. Köszönöm. A szocialista frakció nevében Koferáti kollega kapja meg a szót. Elnök úr, nagyon nehéz és munkás fél évnek néznek előre. Nagyon fontos a prioritás, a növekedés. Rendkívül fontos, de nem elegendő, hogy pozitívan reagáljunk több millió európai állampolgár kérésére, akik ma rendkívül nehéz körülmények között élnek, és elképzelhető, hogy helyzetük még csak rosszabbodik. A növekedés azonban csak jelentős befektetéseknek köszönhető olyan ágazatokban, amelyek munkát teremthetnek, és amelyek a fejlődést hozhatják el. Ezért nagyon fontos lenne, hogy megfelelő pénzügyi keretet teremtsünk több évre vonatkozóan az Európai Unióban, de főleg megfelelő forrásokat találjunk ehhez. Most ne beszéljünk a Tobin adóról, vagy, az, vagy egyéb adókról, a fél év prioritásai között megfelelő forrásokat kell teremtenünk. Össze kell fognunk ehhez. Ahogy már említették, az energia, a közlekedés terén kell fellépnünk, hiszen nem elegendőek a finanszírozási források a megfelelő időben való beruházások létrehozásához a növekedés segítségével csak akkor juthatunk el megfelelő egyensúlyhoz az Európai Unióban. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Igazán hat hónap alatt mindent nem lehet megoldani, ez igaz. Nyilván jó lenne, ha így lenne, de ez nem így van. De mindenféleképpen a nagy lelkűségre is kell számítanunk, és meg kell ragadni azokat a pillanatokat, amelyekben előreléphetünk. Meg kell erősítenünk az intézmények közötti integrációt és a politikai síkó integrációt. Ehhez bátorságra is van szükség, és erőre. Talán egy kis ország könnyebben megteheti ezt, mint egy nagy. Köszönjük szépen. Most a liberálisoktól Schmidt képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz időket élünk, és fogunk a következő hat hónap során is élni. Az Európai Unió megrendült, az együttműködést megkérdőjelezik. A nacionalizmus, a protekcionizmus növekvőben vannak. Önnek, elnök úr, karácsonyig ilyen nagyságrendű problémákkal kell megküzdenie. Ez nem pusztán a pénzügyi szabályozás és felügyelet kérdése, ez csak egy részkérdés. Vissza kell szerezni persze a polgárok bizalmát a pénzügyi rendszer iránt. De nem lehet a piacgazdaságot sem ö, megbüntetni és bűnösként feltüntetni, csak politikusokat lehet és kell ö, hibáztatni, akik ö, nem látták el a maguk idején a feladatukat. Van Európában egy A csapat, meg egy B csapat, akik szeretnék fenntartani a közös valutát, és akik nem. Európa évtizedeken át ö, megosztott volt konkrét ö, vasfüggönnyel, falakkal, és ezt sikerült meghaladni. Tudjuk, hogy mit jelenthet egy újabb megosztottság. Barozó úr tegnap ö, azt mondta, hogy reméli velünk együtt, hogy tanultunk valamit a saját történelmünkből. Elnök úr, nagyon sajnálatos, hogy Ciprus egyik felét most senki nem képviselheti itt. Önnek óriási a felelőssége, és nagyon mm, forró hamun jár. Most a zöldek nevében Alfonzi úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnök úr, én Üdvözlöm az önök elnökségét, sziget jellegét tekintve és mediterrán jellegét tekintetve is. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi válságban meghallgassuk Európa jövője szempontjából ezeket a nagyon fontos képviselőket. Fontos a mediterrán térség, Cipruson, Görögországban, Dél-Franciaországban közös a célunk, közös a sorsunk, ugyanaz a feladatunk, hogy az Európai Unió szomszédságában található országok elvárásainak megfeleljünk, akik 2011-ben elmondták, hogy valós demokráciát szeretnének, és gyümölcsöző kapcsolatokat Európával, amelyek gyakorlatilag a mediterrán térség népeit összekapcsolják. Az Európai Parlament több mint 90%-kal elfogadta a jelentésemet a mediterrán térségről, az új területi együttműködés gyakorlatilag már a Baltikumban is bizonyította azt, hogy az Európai Unió fejlődéséhez hatékonyabb fellépést kíván. Úgyhogy fontos ez a földközi tengeri térségben is. A 2014 20-as programnak hatékonyabbnak kell lennie, és nagyon fontos, hogy a földközi tengeri térségben, amely válságban van, pozitív jelzéseket közvetítsünk. Nagyon fontos, hogy mindenki más is, a képviselők közül, akik tegnap megszavazták a jelentőst, szeretném kívánni azt a ciprusi elnökségnek, hogy megfelelően járhasson el minden téren. Köszönöm. Köszönjük, Alfonzi úr. Kollégák, a jelenlevő frakcióvezetőknek mondom, hogy amikor összeállítják a felszólalók listáját, és valakinek egy percet adnak a saját frakciójukban, az pedig, a felszóló pedig 5 percnyi tartalmat akar egy percben előadni, akkor ez nem fog működni. Kérjük önöket, hogy úgy beszéljenek, hogy tolmácsolhatók maradjanak. Paska kolléga kap most szót az EFD frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget a megszólalásra, tisztelt alelnök úr, amikor Ciprus átveszi az elnökséget, a gazdasági és szociális helyzet Európában egyre bonyolultabb. A következő hat hónap arról fog szólni, hogy nem csak Ciprus saját problémái fognak kiéleződni, hanem az európai problémák is, és bármennyire ambiciózus most szavakban az elnök úr elnökségi programja, azt és bármennyire jól és felelősségteljesen felkészült Ciprus a feladat ellátására, nagyon sok szinte megoldhatatlan probléma tornyosul előtte. Nagyszerű lenne, hogyha Ciprus egyedülálló földrajzi geopolitikai helyzeténél fogva a földközi tengerre, erre a térségre koncentrálna, hiszen önök jól kommunikálnak, jobban ismerik a helyi viszonyokat, mint Európa többi állama, és talán ezen a területen van leginkább esély eredményeket elérni, hogy a földközi tengeri térségben jelentkező problémákat megoldjuk. Köszönjük! Most Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm én is a ciprusi elnökséget, különösen azért, mert igen, Különleges a földrajzés történelmi jelentősége az országnak. Hangsúlyozni kell, hogy Ciprus az egyetlen olyan Európai Uniós tagállam, melynek egy eh, részét, területének egy részét eh, egy jelölt tagállam eh, Törökország katonailag elfoglalta. Nem ismeri el Ciprust ez az ország, és a Vám Unió, az e-, Európai Uniós Vám Unió keretében sem akarja ezt elismerni. Nem engedi a török kikötők és légi kikötők használatát hatalmas botrány ez, és az Európai Unió számára fontos, hogy ezt lássa, hiszen számunkra mindig a lakossága fontos. Törökország lakossága is kárát látja ennek, hiszen kötelezettségének az ország nem tesz enne e, eleget. Többet kell azonban tenni. A török miniszterre jelezte azt is, hogy nem fogja Ciprus Európai Uniós elnökségét elismerni, és befagyasztja a tárgyalásokat akkor, hogyha az Európai Unió nem kezdeményezi maga, hogy ha, bocsánat, ha az Európai Unió nem kezdeményezi saját maga, hogy a török brutalitás, politikai brutalitás fennálljon, akkor nem fogja tudni az állampolgárok körében a tiszteletet kivívni. Köszönöm szépen. Kobrié kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a Ciprus elnökét és a bizottság elnökét, és szeretnék rámutatni arra, hogy annak ellenére, hogy Ciprus Lengyelországhoz hasonlóan 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, soha nem beszéltünk Ciprusról új tagállamként. Általában az új tagállamok kifejezést azokra használjuk, amelyek a vasfüggöny mögött voltak. Soha nem kezelték eh, Ciprust újországként, úgyhogy ez egy egyedülálló lehetőség. Hidat tud építeni a két oldal között. Ez a politikai jelentősége az elnökségeknek. Tudom, hogy nagyon érzékenyek lesznek-e problémák iránt. Nyilatkozatokra gondolkozom, gondolok az európai kohézióval kapcsolatban. Előadóként az európai egyik európai alapelőadójaként el, elvárom, hogy a több éves pénzügyi tervben mindez tükröződjön. Reméljük azt is, hogy a ciprusi elnökség megakadályozza, hogy a tagállamokat megosszák, megakadályozza a kohézió barátai és a költés barátai között a megosztottságot. Sajnos ez azonban látszik, nem természetes megosztódás ez. Éppen ezért arra van szükség, hogy a politikai megközelítések egymást kiegészítsék. Nem szabad az igazgatást megduplázni, sokkal jobb fajta költésre van szükség. Remélem azt, hogy a ciprusi elnökség mindkét oldal barátja, a jobb költés és kohézió is. Köszönöm szépen a Szociáldemokrata frakció nevében Kopasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a tanács elnökét. Az elnökség mindig kihívás az érintett ország számára. Az önök elnöksége kulcsfontosságú lesz az Európai Unió válságból való kivezetésében. Négy dolgot említek a világgazdasági válság. Említette ön is, hogy nagyon fontos, hogy az európai polgároknak megmutassuk, hogy képesek vagyunk a válság leküzdésére, és reményt adjunk több millió fiatalnak is. A munkanélküliség leküzdése, munkahelyek teremtése a második. Valóban ezek azok a pontok, amelyekre összpontosítani kell. Biztos vagyok abban, hogy önök ezt megteszik. A harmadik a szomszédos országok a geopolitikai, stratégiai fekvésük a közel-keleti országokhoz való viszonya fontos szerepet mutat, ami a szomszédságpolitikát illeti, gondolni kell erre. Ne feledjenek el az arab országokról, ne feledkezzenek el a szíriai tömeggyilkosságokról, járjanak közben az igazságok meg, igazságos megoldásért. A következő Európa fejlődése. Senkinek sem szabad úgy gondolnia, hogy a többéves pénzügyi keretek tárgyalása jelentéktelen lenne. Nagyon fontos elem ez az Európai Uniónak. Végül pedig Schengen. Igen, bonyolult örökséget kapnak a Dán elnökségtől, és együtt kell működjünk annak érdekében, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb kihívását megőrizzük. Közvetítő szerepet tölthetnek ben a múlt tisztázásában és a jövő kialakításában. Minden jót kívánok, és aláhúzom, hogy elfogadhatatlan, hogy egy jelölt ország egy tanács eh, elnökséget betöltő országgal szemben úgy viselkedjen ahhoz, és jegeltesse a tárgyalásait. Az Európai Unió realitásaival kell elfogadni. Eh, Ciprus eh, megkerülhetetlen tényező az Európai Uniós tagságra való jelentkezés során is. Köszönöm szépen, Koper asszony, most pedig a liberálisok nevében Jensen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A ciprusi elnökségnek azon kell dolgoznia, hogy az európai költségvetés 2014 és 2020 között tető alá kerüljön még idén. Ehhez sok sikert kívánok a ciprusi elnökségnek, mert nem lesz könnyű. A nemzeti tagállami nézeteltéréseket összhangba hozni. Egyesek vétójogukkal akarnak élni, mások nem akarnak több pénzt fizetni, mások több pénzt szeretnének kivenni, úgyhogy és mindettől pedig a szegény régiók támogatása, az agrárpolitika folytathatósága, e két fő terület ugye az EU költségvetésének legnagyobb szerete függ tehát offenzív beruházás ösztönző, infrastruktúra építés ösztönző politikára van szükség, ehhez európai programokra van szükség. A versenyképesség, a növekedés és a foszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése jó célok. Ugyanakkor nem szabad egy keleti bazár alakítani az Európai Tanács működését sem, ahol egymás fölött elbeszélnek a tagállamok, és mindenki más napi rendet akar követni. A parlament önökkel szívesen összefog, és segít abban, hogy méltó, egységre törekvő, kompromisszumképes döntések szülessenek a ciprusi elnökség alatt. Azok a jelzések, amelyeket eddig érzékeltünk Ciprusról, azok pozitívak. Most az EFD frakció nevében Szalavrakosz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ciprusi köztársaság elnök úr, nagyon fontos időszakban veszi át Ciprus az elnökséget a világgazdasági válság idején. Önnek tudatában is van, és prioritásait ezekkel összhangban fogalmazta meg. Ugyanakkor, miközben azt mondjuk, hogy versenyképesebb és erősebb Európát akarunk, mind keleten és délen intenzív, pozitív politikai, geopolitikai hatást akarunk gyakorolni, ez is jó. Hiszen ami Szirá, Szíriában, Iránban történik, ezek a konfrontációk közvetlenül hathatnak Európára, Európa sikerére is, és most már sajnos Törökországot is a problémás országok, országok közé kell, hogy soroljuk. Önöknek valahogyan bölcsen kell reagálni az egyébként jogosan kritizált török diplomáciai fellépésre, amely határozott, hiszen önök az Európai Unió tagállamai, ugyanakkor bölcs, az biztos, hogy elfogadhatatlan, hogy megszállás alatt tartsa egy nem EU-s tagállam, az EU egy tagállamának egyik részét. Köszönjük szépen, most Hökmark képviselőnek adok szót. Tisztelt elnök úr! A személyes szabadság a szabad nyitott piac elvei azok, amelyek eddig az európai stabilitást és jólétet megteremtették. Eddig ezek voltak a növekedés mozgatórugói is. Most ahol azt látjuk, hogy ahol ezeket elhanyagolták, ott bajok vannak, sőt katasztrófák. Tehát a közös kiinduló pontnak továbbra is ezen elveknek kell maradniuk, és örülök annak, hogy a ciprusi elnökség ezek mellett elkötelezi magát. Fontos azonban elmondani azt is, hogy miközben láttuk azt, hogy a piacgazdaság teremtette meg mindenhol a világon és Európában is a jólét feltételeit, az európai válságnak van egy sajátos jellege, ugyanis Európa túlköltekezett. Folyamatosan növelte állami és európai szinten, vagy az hát állami szinten a túlköltekezést, a költségvetés hiányt. Tehát nem a piacgazdaság okozza a mi problémánkat, hanem a túlzott bürokrácia, a rossz és túlzó szabályozás, a monopóliumok fennmaradása, az engedélyek monopóliumhoz való kötődése. Tehát a legfontosabb feladat az lenne most, hogy egy valódi ö, piacot persze egy rendezett, szabályozott piacot működtessünk, egy belső piacot, amely ösztönzi a vállalkozásokat, a nyitottságot, az új munkahelyteremtést, a beruházásokat. A régi alapelvekre építve lehet Európa újra erős. Azt várom az önök elnökségétől, hogy ilyen alapon fogja kezelni a belső piacra kapcsolatos döntési helyzeteket. Az Európai Unió még mindig a világ legnagyobb gazdasága, de már távolról sem a világ legnagyobb piaca. A bankok stabilitása egyik alapvető feltétele a piacunk működésének és kiterjesztésének. Ezeken a területeken szeretnénk konkrét eredményeket önöktől látni. Ökmák úr! Berez asszony szeretne ennek kérdést föltenni. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Kedves kollega, olvasta az Európai Unió szerződését? Mert ebben nem piacgazdaságról van szó, hanem szociális piacgazdaságról. Úgyhogy az EU-s eh, értékek között csak a demokráciát emlegette, azt hiszem a szociális dimenziót is be kellene venni, a szociális védelembe, a szociális dia- dialógusba, a kollektív tárgyalásokba, amikről abszolút nem beszélt. Amikor a monopóliumokról szól, nem szabad elfeledkezni a privát monopóliumokról sem, amelyek ilyen helyzetbe hozzák például a, helyzet, a helyzetbe hozzák az országokat, mint a Goldman Sachs-ot. Aztán ugye nem szabad elfeledkeznünk egy belső piac képről sem, ahova nyilván fiskális harmonizáció is oda tartozik, akár csak a szociális. Köszönöm. Kedves kollega, nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra öntől, hogy üzenetemet kifejthessem. Először is bármilyen jellegű monopólium rossz és káros a gazdaságra Remélem egyetért velem ebben. Minden monopólium, az állami és a magánmonopólium egyaránt. Ez az egyik legfontosabb célja a jól működő piacgazdaságnak, hogy mindenki számára lehetőséget adjon új alternatívákat. A második, ami fontos, a piacgazdaság szociális mert mindenütt, ahol beruházás van, ott növekedés, új munkahely van és társadalmi biztonság. Tehát ez az, ahogy el kell járnunk. Köszönöm szépen elnök úr önnek is. Köszönöm Márk úr, megadom a szót a szocialisták nevében Ferm úrnak. Herr President, välkommen till Europaparlamentet. Vi ser mycket fram... Elnök úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, és nagyon örülünk a ciprusi elnökségnek a Szociáldemokraták Költségvetési Bizottságában a szocialisták képviselőjeként támogatom azokat a terveket, hogy tárgyalják a pénzügyi kereteket, a hosszú távú EU költségvetést. Egyre nehezebb lesz, hiszen az Európai Unió költségvetését csökkenteni akarják, legalábbis néhány ország ezt szeretné. Mindent szigorúbbá kell tenni úgy tűnik ez az egyetlen kiút a válságból. A gazdag országoknak a szegényebb országokat támogatni kellene, hiszen ezek nem viselkedtek volna, jól mondják. Vannak olyan országok, az én véleményem is ez, azt mondják, hogy az Európai Uniós költségvetést nem lehet a nemzeti költségvetéssel hasonlítani. Társadalmi juttatások, bérek, stb. Az EU költségvetésnek szolidaritást kell biztosítani. Stratégiai részévé kell válnia az európai út stratégiai részévé. Azt kérjük, hogy egy kicsit lassabban beszéljen a tolmácsok hat kövessék önt. Így van, tehát stratégiai értelemben döntő szerepet eh, kell betölteni, a piacot össze kell zárni, a belső piacot ki kell teljesíteni. Európát össze, össze kell fűzni, kutatás, fejlesztés, infrastruktúra, mindez nagyon fontos. Ezért, elnök úr, azt kérdezem öntön, hogyan látja ezt a stratégiát, milyen legyen a stratégia, hogy a tagállamokat közelebb hozzák egymáshoz, hiszen különböző perspektíváik vannak. Hogyan lehet egységes arculatot kialakítani az EU költségvetésben? Hogyan lehet az Európai Parlamenttel megállapodni? Köszönöm szépen a következő előadó, Davis kollega. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Csak egy konkrétumot szeretnék emlegetni az elnökségnek a tanácsban. Mi a helyzet a, a halászati politika reformjával hosszú távú ö, ö, tervet kell létrehoznunk, hogy visszaszerelhessen szerezni a halálományokat. Ö, van olyan, amit a parlament már jóvá hagyott, de a tanács nem hajlandó tovább lépni. A tanács és a parlament nem ért egyet abban, hogy hogyan értelmezi a szerződést. Ö, vannak persze érvek mindkét oldalon. Ö, de hogyan tudunk itt tárgyalni, hiszen nincsenek tárgyalások. A jelenlegi helyzetben végül is kockáztatunk minden eredményt, amit a közös halászati politikában elérhetnénk. Elnökünk Martin Schulz már felvetette ezt, és elnök úr, most megkérem arra, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget, és próbálja meg beindítani a tárgyalásokat a tanács és a parlament között. Nem arra kérem a ciprusi elnökséget, hogy találja meg a megoldást a problémára, csak arra kérem, kezdjék meg a tárgyalásokat, amelyek majd erre az eredményre vezethetnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Máj, Mário Maurónak adom meg most a szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves Krisztofiasz elnök úr, hazám sajtója arra kért, azt kérdezte tőlem, hogy támogatják-e Ciprust még akkor is, hogyha kommunista az elnöke? És azt mondtam erre a kérdésre, nyilván azért támogatjuk, mert kommunista az elnök, demokratikusan választotta a saját népe, és a demokrácia a legfőbb referenciaérték egy olyan Európában, amely büszke arra, hogy demokratikusan választották korábbi elnökeik. Elnök úr, az Európai Uniót arra kérem, hogy ne exportálja ezt a saját demokratikus modellet. Egyetértek önnel, mi nem exportálni akarjuk a demokráciát, hanem ott akarunk erről tanúbizonyságot tenni. És én arra kérem, hogy tegyék ezt meg, amikor Törökországot emlékeztetik arra, hogy Ciprus északi részének katonai megszállása igazságtalanság, és a ciprusoknak, a ciprusiaknak kell megtalálniuk a megoldást. Mi a demokráciát akarjuk képviselni, amikor támogatjuk például a földközi tengeri térségben található országokat, mint Egyiptomot, amely a keresztények vonatkozásában a sárja törvényeket nem akarja használni, vagy a női nemi szerv ö, ö, csonkítása ö, terén. Stephenson elnök úr, pontosan ezért hiszem azt, hogy ön embereknek rendkívül fontos ellentmondásokat kell megosztania. Pontosan azért, mert kommunista a munkavállalókat akarja temegetni. És hogyha megtalálja erre a megoldást, akkor a bankokat is támogatnia kell, amelynek nyilván negatív szerepe volt a jelenlegi válságban. Mi azt hiszem jobb cipri, ciprusiak leszünk, és ön pedig kevésbé kommunisták ez alatt a fél év alatt. Köszönöm. Oh. Köszönjük szépen, Mauro úr. Most Iván Katalin Szalinnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni azt, hogy Románia, Bulgária Schengeni csatlakozását támogatta. Különösen egy ilyen nehéz időszakban kimeri mondani, hogy Európában több Európára van szükség és több szolidaritásra. Azt nem mondja ugyan ki, de közös tranzakciós adóra is szükség lenne, gazdasági növekedésre mindenképpen, és így lehetne felszámolni a fiatalok körében mutatkozó munkanélküliséget, és egyéb problémákat. Több demokráciára is szükség lenne Európában, és arra, hogy az európai értékeket mi magunk is jobban megéljük, ideértve a demokratikus elveket. Két napja most hisztéria alakult ki a romániai demokrácia helyzetével kapcsolatban, de amikor Berlusconiról, a sajtószabadságról Magyarországon Orbán az Orbán rendszerről volt szó, akkor a néppártiak ö, megültek a fenekükön, és hallgatólagosan támogatták Berlusconit és Orbánt is antidemokratikus törekvéseikben. Ha ö, őszinték akarunk lenni, és egyenlő mércével mérünk, akkor minden esetben egyenlő mércével kell mér, mérnünk, nem lehet egyenlőtlen módon kezelni ezeket a helyzeteket. Szó sincs arról, hogy a sajtószabadságot korlátoznánk Romániában. Most eh, Krisztina uh, Ajulannak adom el a szót. Köszönöm. Tisztelt Krisztofiasz elnök úr, szeretnék önnek sikert kívánni a ciprusi elnökség kitűzött céljainak megvalósításában, amelyek között ott van az Európai Unió szomszédaival jó kapcsolatok megerősítése is. Remélem, hogy Ciprus és Oroszország közötti szoros kapcsolatok nem fogják meggátolni önt abban, hogy fellépjen az oroszországi emberjogsértésekkel szemben, mint a Szergei Magnitsky ügy előadója és egyes orosz vezetők vízunkorlátozásának képviselője, felkérem önt arra, hogy ezt a témát jóbarátsága ellenére Oroszországgal tegye oda az asztalra a tárgyalások során, mert a jó szomszédság nem azt jelenti, hogy cinkosavévá válunk szomszédainknak minden,

álljanak ki a szolidaritás elve mellett. köszönöm a szót elnök úr! Köszönöm szépen. Most Erdők adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr, gratulálok önnek és a tanácselnökség átvételéhez, és sok sikert kívánok a feladatok végrehajtása során is. Nehéz időket élünk nagy szükség lesz teljes odaadására, elnök úr, akkor, amikor növekedés és foglalkoztatás teremtéséről van szó az Európai Unióban. Nagy érdeklődéssel várjuk konkrét megoldási javaslatait az ifjúsági munkanélküliség leküzdése terén, és az Európai Parlament támogatni fogja önt ebben, ha igénybe veszi a támogatást. Jelentős prioritás a tárgyalások során a több éves pénzügyi keretben helyesen ismerte fel, és csak gratulálni tudok önnek, hogy a transzeurópai hálózatok finanszírozása óriási európai többletértéket képvisel. Azt kérem önt, hogy határozottan álljon ki amellett, hogy a tanácsban az Európai Bizottság által követelt pénzügyi kezdeményezést is meg végrehajtsák. Az ön országa is profitál ebből, például a Limassoli kikötő a repülőtér lárnak a hálózat része, és van egy újabb projekt, ami Limassol és Nikózia között egy autóutat jelent. Ez is azt jelenti, hogy az önök országa élvezi az európai támogatásokat. Ha Ciprusról beszélünk, egy megoldatlan problémára is gondolunk, amit említettünk ma már. Milyen forgatókönyvet várjon az Európai Unió, Mil, vagy mivel induljon ki, ha nincs megoldás Ciprusra? 38 év sikertelen tábor tárgyalás után ez nagyon fontos. Köszönöm, Van de Kampasszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Holland kereszténydemokrataként a ciprusi elnöknek sok sikert kívánok. Rendkívül nehéz időszakban van. Kisország, én is Kisországból származom, és mindig nagy kihívás a nagy gesztusok között Merkel, Aland és Schulz között az Európai Uniót eh, irányítani. Barozó elnökkel értek egyet. A fő dolgokra kell figyelni. Nagyon rövid ez az időszak, a hat hónap, és nagyon sok mindent kell megvalósítani. Ami hiányzik, a szubszidiaritás a parlamentből ma is. Sok mindenről magunknak kell az országban megtenni. Az Európai Unió pedig a fő célkitűzésekre korlátozott. Válság leküzdés, erről már volt szó. A belső piac mélyítése, erről beszéltünk. A több éves pénzügyi keret, erről már beszéltünk. De ahogy a bevezetésében jelentette, ezek hatása az Európai Uniós polgárokra is kihat. És az Európai Parlamentnek ez nagyon fontos. Óvatosan kell tehát a nagy költségvetési csökkentésekkel eljárnunk. A menekültügyi politika is remélhetőleg sikeresen lezárulhat az önök fél éve során. De elnök úr, Kérdezem, hogy az Európai Parlament helye hol van mindebben. A tanácssal természetesen Schengennel kapcsolatban és a szabadalmi kérdéssel kapcsolatban volt néhány kemény csatánk. Remélem, hogy ön a tanács elnökeként az Európai Parlament állásfoglalását tiszteletben tartja, sőt azt mélyíti. Elnök úr, Törökországgal kapcsolatban sokat beszél, sok minden elhangzott, hiszen komplex a helyzet. Ciprus-Törökország kapcsolatát tekintve is, de ebben a dokumentumban, e, e kérdésben is sok sikert, bátorságot kívánok, és Szókrátesszel mondva, e, valóban legyen az Unió jobb, amikor e, leadja az elnökséget, mint amikor megkezdte azt. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Köszönöm Szokrateszt is. Vigenin, Krisztián Vigenin kért szót. Köszönöm, elnök úr. Krisztofiasz úr, gratulálni szeretnék ezhez az egyértelmű és ambiciózus programhoz, a nyilatkozathoz, a szolidaritás felvállalásáért az Európai Uniós állampolgárokkal. Az európai szocialisták támogatni fogják minden erőfeszítésüket, hogy el is érjék ezeket a célokat. Köszönet, hogy támogatja Bulgária, Románia belépését a Schengeni térségbe, ez nagyon fontos számunkra. Szimbolikusnak tartom a ciprusi elnökséget. Az EU politika középpontjába olyan ország kerül, amely földrajzi szempontból talán e az Európai Unió perifériájára tartozik. A második dolog az, hogy az egyik legkisebb EU tagország fogja az 500 milliós Európai Uniót vezetni. Azt hiszem, ez azt mutatja, hogy az elkövetkezendő fél évben meg kell mutatnunk azt, hogy az Európai Unió utolsó bővítése milyen eredményeket hozott? Azt hiszem, még fel kell vetnem egy másik kérdést is, hiszen a dél-földközi tengeri térséghez igen közel tartoznak, ezért nyilván segíteniük kell az odatartozó országokat demokratikus fejlődésük, szociális fejlődésük terén, amely rendkívül fontos a sikerek szempontjából, ahogyan megközelítjük ezeket az országokat. Aztán egy megosztott országnak kell egyesíteni az EU-t a több éves pénzügyi keret vonatkozásában. Hát ez nem kis cél. Végezetül, Krisztofiasz úr, tegyük meg mindent annak érdekében, hogy sikeres bővítésnek nézzünk elébe a, a következő több éves pénzügyi keret során, és nagyon remélem, hogy nagyon jó eszközt is találunk az előcsatlakozásra. Köszönöm. Köszönöm. Kukán kollega. Köszönöm. Köszönöm. Üdvözölni szeretném Krisztofiasz elnök urat, és köszönetet mondani beszédéért. A ciprusi elnökség négy prioritást említett. Először is Európa közelebb akar kerülni szomszédaihoz. Itt a keleti szomszédságra utalnánk, illetve a földközi tengeri térségben található szomszédos országokra. Teljesen logikus ez, földrajzi helyzeténél fogva Ciprusnak, úgyhogy hiszem, hogy a Ciprus elnökség, ciprusi elnökségnek át kell venni a Dán elnökség prioritásait, amelyek az Európai Unió bővítéséhez kapcsolódnak. Azt hiszem, tovább kell lépnünk a csatlakozási folyamatban, és Ciprusnak olyan kérdésekre kell koncentrálnia, amelyek a tevékenységek reformát célozzák meg. Itt elsősorban a korrupció elleni harcra gondolok, és a büntetlenségre. Úgy gondoljuk, hogy a Balkán térségben nagyon sok ország szenved ezen jelenségektől, és hogyha ezzel sikerülne megbirkózni, ez jobb Európát teremtene, ami egyébként az egyik prioritása a ciprusi elnökségnek. Tudjuk, hogy a Balkán térség helyzete jelentősen befolyásolja a, bizot, a biztonságot Európában. Montenegróval és a jelölt országokkal való tárgyalások, Szerbiával például, illetve Bosznia-Hercegovina vezetőivel való tárgyalások megkezdése. Mindezek olyan tevékenységek, amelyek szilárd alapokat teremtettek, és amelyek ugródeszkát jelenthetnek a további bővítések felé. Ezért aztán elnökségüknek erőfeszítéseket kell tenniük ezen folyamat során, ugyanis a bővítés leállásának negatív következményei lehetnek. Úgyhogy sok sikert kívánok ehhez önök. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kogán kollega. Pápadopoló asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák! A történelem során Ciprust sokszor megszállták. De ellenállt, és sikerült ö, ö, elérni függetlenségét. 2004-ben pedig csatlakozott az európai családhoz, 2008-ban pedig az eurozónához. Ma Ciprus tölti be a tanács elnökségét. Kis ország ugyan, a török megszállás miatt megosztott, de Ciprus jelen van, és teljes mértékben kész minden nehézséggel szembeszállni a gazdasági válsággal, az adósság válsággal, az értékek válságával. És meg vagyunk győződve arról, hogy Ciprusnak sikerülni fog mindezt elérni, hiszen kiváló személyiségek fémjelzik, mert harcos nép, és növekedést, foglalkoztatottságot és szolidaritást kíván teremteni Európában. Ciprus elősegítette az európai program előrelépését. Eltökélt elnökséggel nézünk szemben, és nagyon reméljük, hogy szolidaritást is tapasztalunk, amelynek keretén belül az Európai Uniónak nagyobb nyomást kell gyakorolnia a megszálló török csapatokra, hogy, csökken, hogy vetsenek véget ennek az mesterséges megszállásnak és gyarmatosításnak. A ciprusi törököknek és görögöknek egységes országban van jó oké. Kérkez kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Ciprus átvelti a tanács elnökségét. Hazám, és üdvözlöm a Ciprusi Köztársaság elnökét. Nagyon inspiráló beszédet hallottunk tőle, amelyben a ciprusi elnökség célkitűzéseit konkrétan meghatározta. Hallottunk a több éves pénzügyi keretről, és a, az emberi oldalig, mindazok támogatásáról, akik éheznek. Watson úr, talán Ciprus megosztott, de nem félállam, ahogy említette, sőt, Ciprus talán megosztott, de pont a gyarmatosítás okozta ezeket a sebeket a szigeten. A görög-török brit probléma érthető, természetesen a felelősség részben a török megszállóké is, a török gyarmatosításé is. De szeretném Schulz úrnak megköszönni azt, hogy olyan határozottan kiállt az igazságos megoldásért a török kihívásokkal, problémával szemben. Itt tulajdonképpen ez megsértését jelentette a ciprusi köztársaságnak. Ankarát és nagyon határozottan megszólította, és felelősségre kívánja vonni őket. Nem csak a ciprusi elnökség miatt, hanem Ciprus lakossága és történelme miatt is. Most pedig szeretném az Európai Parlamentet felszólítani, határozzunk, azonnal le kell állítsuk a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, ha nem tesz eleget. Köszönöm. Tulajdonképpen min, e, minden jóból háromszor kell, hogy kapjunk britként, még e, megemlítettük ezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. E, minden jót kívánok a ciprusi elnökséghez az igazságosabb, integráltabb Európa érdekében. Osztom véleményét, amit bevezetőjében hallottunk, valóban egészségesebb gazdaságra, egészségesebb tár- társadalomra van szükség. Igazságtalan, beteg társadalommal, ahol nincs szociális integráció, nem lesz egészséges és igazságos gazdaság sem történelmi pillanatban kerül egy kis ország egy nagy elnökségre. Minden jót kívánok hozzá. Bevándorlás, munkavállalók szabad mozgása, szabad munkavállalás, a munkavégzés ideje. Több ezer munkavállaló van Európában, akik nem tudnak szembesülni a globalizáció kihívásaival az energiakérdés is fontos, hogy a célokat elérhessük. Köszönöm. Köszönjük szépen, most Kelem úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Számomra Ciprus annak a megtestesülése, hogy hogyan lehet egy történelmi helyzetből csodát csinálni. A szíriaiak, az egyiptomiak, a föníciaiak, a törökök, az angolok szállták meg egymás után a szigetet, a ciprióták mégis túlélték mindez sőt, megerősödve jöttek ki ebből, és nyíltak, barátságosak és kreatívak maradtak. Ez a történelmi elnökség lehetőséget ad most arra, hogy Barozó úr szavaira emlékezzünk, csak együtt lehetünk sikeresek. Nem a vádaskodás ö, most a feladat, hanem a közös feladatokra való koncentrálás. A ciprusi elnökség egyik legelső feladata az lesz, hogy az Európai Parlament és Tanács közötti bizalmat helyreállítsa. Ugyanis az Európai Parlamentet ismét kizárták a Schengeni döntéshozásból. Múlt héten ugyanis a tanács egyhangulag megváltoztatta a Továbbá az európai szabadalmi rendszert is, megint csak a mi megkérdezésünk nélkül. Hogyan lehet Európáról, az európai demokráciáról beszélni, hogyha az egyik európai intézmény folyamatosan cselez, ki akar cselezni minket. Az európai belső piac ö, hamarosan 20 éves fennállását ünnepli. Most már elég öreg ahhoz, hogy nagykorúvá nyilvánítsuk, és ne tűrjük el azt, hogy a tagállamok önkényesen nagybácsiknak és nagynéniknek nevezzék ki magukat fölötte. El kell mélyíteni a belső piacot, de konkrét programokkal kell ezt tenni, és ki is kell teljesíteni azt kötelező időrendi cselekvési tervel. Ki kell ezt egészíteni a digitális belső piac megteremtésével, hogy az európai növekedési és foglalkoztatási potenciál felszabaduljon és aktiválhatóvá váljon. Emlékeztetnék arra, hogy abnormális az a helyzet, hogy egy tagjelölt ország nem ismeri el annak a szervezetnek az elnökét, amelyel tárgyal. Közös fellépés kell ahhoz, hogy ezt a helyzetet megszüntessük. Köszönöm szépen. Flasikova Benyova képviselőasszonynak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hasonlóan sok kollégáimhoz én is nagy tisztelettel köszöntöm elnök urat itt az Európai Parlamentben, és sok sikert kívánok az elnökségi munkához. A nyílt vita mindig a legjobb eszköze, jó, esz, jó partneri kapcsolatok megteremtésének, úgyhogy már is nyíltan meg szeretném önt kérdezni, elnök úr, hiszen a válság leküzdés az egyik fő prioritása az elnökségének, hogy hogyan lát két eszközt az ön országa ebben a harcban, a válság elleni harcban. Ugye az adóparadicsomok megszüntetésére való törekvés és az adó konszolidáció kérdése. Ön, az önök országa a stabilitási alapból részesül, ahol az átlagbérek 800 eurósak. Ugyanakkor hazámban ö, magyarázatra szorul, hogy miért kell nekünk is például közvetetten önöket is támogatnunk, miközben mi szegények vagyunk, és tőlünk szlovák cégek önökhöz mennek el adókedvezményeket remélve. Elnök úr, bőge képviselőt halljuk. Én is sok sikert kívánok a ciprusi elnökségnek, valamennyiünk érdekében és Ciprus saját érdekében is. Gyakran a kis országok tisztességesebben és ügyesebben tudnak egyeztetni, mint nagyok, mint a nagyok, és a parlament teli szorosabban összefognak. Mavroyannis miniszter úrral folytatott megbeszéléseinkből is ez tűnt ki. A több éves költségvetési tervezés tekintetében különösen üdvözlöm a Cipriota elnökség hétfőn kiadott nyilatkozatát, amelyben leszögezi, hogy a parlamenttel nagyon szorosan együtt kíván működni a több éves pénzügyi terv ügyében, és szigorúan be akarja tartatni, a parlament jogait garantálni akarja, ezt üdvözöljük. Hozzáfűzném még, hogy ebben a vitában számunkra a, külön különbizottság jelentése képezi a vita alapját. Alapvető eszközökre vannak szükségünk ahhoz, hogy az EU 2020-as stratégiát át lehessen uta, ültetni a gyakorlatba. Saját eszközökre is szükségünk van, a Lisszaboni szerződésben is erre megvan a lehetőség, és a költségvetés egységét képviseljük. Intenzív tárgyalások következnek tehát, és még mielőtt a több éves pénzügyi tervre vonatkozó konkrét javaslatok megfogalmazódnak, először egyeztetnünk kell. Nem vagyunk hajlandók olyasmire rányomni a pecsétünket, amelynek a megtárgyalásába nem vontak be minket, és képesek leszünk nemet mondani olyan törekvésekre, amelyek megkerülnek minket. Köszönjük szépen, Bőge úr! Most pedig... Tréla. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, minden jót kívánok a tanácselnöki posztjához. Szükség lesz a jó kívánságokra. Nagyon sok minden vár önökre. Az anyasági védelmi irányelv például ezzel kapcsolatban októberben találkoztunk itt legutóbb, és a parlament egyértelműen, egyöntetően nyil, ö, nyilatkozott, de a tanács nem reagált erre. Éppen ezért a párbeszédet legalábbis informálisan kiváltunk for, folytatni annak érdekében, hogy az európai családok érdekében kiegyensúlyozott megoldásra jussunk. Az anyaság, mint hogyha most háttérbe kerülne. Így a bankok számára lenne pénz. A bankokra mindig jut pénz, de nem a polgárokra. A demográfiai válság pedig ugyanolyan súlyos, mint a pénzügyi. Az Európai Unió korosodott szociális biztonsági rendszereinket sújtja mindez is a gazdasági növekedést. Reméljük, hogy a ciprusi elnökség kisegít, kivisz minket ebből a helyzetből, és megoldást talál. Köszönöm szépen. Most Gary Gabolédo kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, A frakciójuk egy korábbi kor, ö, elvtársa, előadó társam volt itt a költségvetési szakbizottságban, amit a, az EPP-vel nem volt sok közös ponton egyező véleményünk, de mégis úgy gondoljuk, hogy Európát a költségvetésen keresztül lehet ösztönözni. Arról van szó, hogy átprogramozható strukturális alapokat, a növekedési egy paktumot kell ösztönözni, de nem volt növekedési paktum megfelelő befizetések nélkül, és ez nem is lesz. A költségvetés nem rendelkezik kellő forrásokkal ahhoz, hogy a kettes csomagot végrehajtsa. 2011. novemberében a költségvetési konszolidáció során a parlament és a tanács közti közvetítés nem sikerült. A 2013-as tervezet tehát sokkal rosszabb. 2,9%-ot kínálnak, csak pedig mi sokkal többet kértünk. Jó, hát gyakran mondjuk, hogy small is beautiful, de nagyon fontos mégis, hogy egymástól távol álló célkitűzések, mint az, állampolgár, mint az államok, nemzetállamoknak a célkitűzése és az EU, én mégiscsak egy kalap alá kerüljön. Köszönöm szépen. Rübis úr kék kártyát mutat. Kariga úr önnek elfogadja? Garriga úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert pontosan azt a kérdést vetette fel, hogy mi lesz az EU költségvetés, sorsa jövőben ez döntő jelentőségű. Nos, Garriga úr úgy gondolja, hogy a tagállamokban minden egyes évben emelni kell a költségvetés volumenét, illetve az EU-ban az EU költségvetés emelése ez cél lehet-e. Elnök Gariga Polédo úr. Ja. Eh, señor Rubik, usted sabe... Rubik úr, ön nagyon jól tudja hozzám hasonlóan, hogy a tanács a 2013-as költségvetést illetően nagyon távoli álláspontot foglal el hozzánk képest. Ön nagyon jól tudja, hogyha nem lesznek megfelelő kifizetési előirányzatok, akkor lehetetlen lesz a tanács által vállalt kötelezettségeknek megfelelni a növekedési csomag tekintetében. A ciprusi elnökségnek tehát alapvető szerepe van, nem csupán a pénzügyi perspektívákat, illetően ahogyan Bőge úr említette, hanem a 2013-as költségvetést illetően is. Ha nem lesz megfelelő 2013-as költségvetés, akkor nem lesz növekedési paktum sem, az elnökség felelőssége tehát alapvető. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, most rátélünk a spontán felszólalásokra. Az a helyzet, hogy több mint tizen szeretnének hozzászólni, de mivel nincs elég időnk, ezért nem juthat mindenki sorra, hiszen van még egy további napirendi pontunk is a szavazás előtt. Ezért Kérem, legyenek megértőek, nem juthat mindenki sorra. Az első hozzászóló Kumucekos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, az Európai Soros elnökség átvétele politikailag és szimbolikusan is egy nagyon fontos pillanatban történik. A soros elnökség hivatala egy nagyon fontos dolog, különösen az általános és gazdasági válság idején így van ez, nagyon nagy kihívás ez a feladat, Európának egységesen kell fellépnie, szolidárisnak kell lennie, és meg kell találnia az útját. Fontos, hogy kiépítsük újra az európai polgárok bizalmát, és ez egy nagyon fontos célkitűzés, és a ciprusi soros elnökség ehhez mindenképpen hozzá fog járulni.

ezért kérem a dán elnökséget a ciprusi elnökséget hogy amit a dán elnökség nem tett meg rögztse elnöki közleményben hogy magyarország számára elfogadhatatlan a kohéziós források twenty thirty os csökkenése itt egy méltányos megoldást kell találni országom számára. köszönöm a segtségüket és együttműködésüket. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr. Gratulálok fellépéséhez, és gratulálok bölcsességéhez is, amikor azt mondta nekünk, hogy megoldásainkat használnunk kell a krízis meghaladására. Ciprus közel van a közelkelethez is, ezért például a közelkeleti válság megoldásában is fontos szerep hárulhat rá. Ciprus, a ciprusok diplomácia nagyon fontos szerepet játszik. Kasszolidis kollégám nagyon aktív volt ezen a területen, és meglehetősen határozottan reagált az elnökünk Watson beszédére. Biztos lehet bennem, hogy Törökország viselkedését a ciprusi elnökséggel szemben nem tudjuk támogatni, hiszen Törökország, de ugyanakkor azt gondolom, hogyha nyitottabbak volnak Törökország irányába, Törökország is racionálisabban viselkedhetne, és önök, mint egy kis ország, sokat teszhet, tehetnek az európai távlat megőrzéséért és megteremtéséért. Köszönjük szépen, Péter Fándálen következik. Elnök úr, Ciprus álláspontját illetően nagy rokon szervvel viselkedünk ezúte, ez irán, de a török megszállás miatt mindenféleképpen kényes kérdés, és számíthatnak támogatásunkra. Nos, elnök úr, talán ön Moszkvában tanul, de ez nem azt jelenti, hogy Putyintól függ, hiszen hogyha a kisujját nyújtja neki, idő után az egész karját akarja majd Putyin elnök úr. Európára kell irányítani figyelmünket, és először ezeket a dolgokat kell rendbehozni. A sürgető kérdés az, hogy milyen felügyeletet gyakorolt Ciprus a bankokra. Hogyan léphetnek fel ilyenfajta problémák ciprusi bankoknál? Ezt nem lehet csupán a Görögországhoz fűződő szoros kapcsolatokkal magyarázni. Sok sikert kívánok Önöknek. Rossi úr, mondja az elnök. Rosszi. Rossi úr. Köszönöm, elnök úr. Ciprus egyfajta gerincét alkotja Európának. Európa kereskedelmi érdekei miatt lehet látni, hogy 75-ben megtörtént Törökország megszállása Cipruson gazdasági érdekek miatt. Hogyha megnézzük a vallás, a munkahelyek helyzetét, nos, még azt is megtiltották, hogy az elfoglalt részen keresztény miséket celebráljanak karácsonykor, és a keresztény egyház vagyonát is tönkretették. Nos, jó lenne, hogyha a ciprusi elnökség egy döntőelest magatartást foglalna el a megszállókkal szemben a polgárok érdekében, és nem csupán a kevés gazdasági potentát érdekében, akik gazdasági érdekekkel viselkednek. Nos, elnök úr, azt kívánom önnek, hogy tudjon valamit tenni szülőföldje és honfitársai érdekében, hogy visszatérhessenek szülőföldjükre. Okay. Köszönöm szépen. Andrew Bronz kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor növekedésről és a foglalkoztatásról beszélünk, ez nem elegendő, hiszen a dél-európai munkanélküliség egyetlen oka az euró. Nem kell abban segíteni, hogy az euróban tar- tartózkodjanak ezek az országok, hanem abban kell segíteni, hogy elmenekülhessenek tőlük feladhassák az eurót. A globalizáció tönkreteszi az európai munkahelyeket. Az új elnökség demográfiai változásról beszél, az arról beszél, hogy előregedik a társadalom, és hogy milyen válaszokat kell adni. Hát gondolkozom, milyen válasz lehetne ez? Hát egy előre tekintő, átfogó eh, bevándorlási politika, és az, hogy más kultúrát és etikai hátteret képviselő embereket integráljunk a mi társadalmunkba, tehát egy előbb-utóbb pedig e, ne európaiak éljenek Európában. A harmadik világú cipelik be ezek magukkal Európába, és Európát pedig a harmadik világba cipelik vissza magukkal, rontják le a harmadik világ szintére. Egész egyszerűen e, elfogadhatatlan ez, hogy más emberek kultúrája dominálja bennünket. Köszönöm szépen, Jankosovszki panie przewodniczący! Köszönöm szépen, Ciprus egy olyan pillanatban veszi át az Európai Tanács stafétabotját, irányításának stafétabotját, amikor fontos kérdések vannak napirenden. A több éves pénzügyi keret vitája például. Egyetértek abban, hogy egy hatékony és fair költségvetést kell elfogadni, amely biztosítja a növekedést és a foglalkoztatást, főleg a fiatalok számára. Ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség, és a növekedést kell, és, eh, és a versenyképességet, valamint az innovációs politikát kell előtérbe helyeznünk. Én Lengyelország tengerparti térségei közül az egyiket képviselem, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az elnökség a tengeri és a halászati politikának új lendületet akar adni. Petrovski kollega. Köszönöm szépen. A ciprusi soros elnökség szlogánja a jobb Európa, minden Európai Uniós polgár egy jobb Európáról álmodik, ugyanakkor azonban aggasztja az embereket a pénzügyi gazdasági válság, és a válság legrosszabb részét már túléltük, mondják sokan, de sajnos a gyakorlat mást mutat. A ciprusi elnökség prioritásait nagy valószínűséggel bárnyékolja majd a csődközeli bankok megmentése. A ciprusi bankok problémái azonban nem fogják befolyásolni a soros elnökség megítélését a részünkről, erről szeretném biztosítani Ciprust. Azt gondolom, hogy a ciprusi hatóságok nagyon helyesen tették, hogy a nemzeti prioritásokat is bevették az agendájukba. Ez a tengerügyi politika és a tengerészeti biztonság az Európai Unió hajójában 27 tagállam ül, közös a sorsuk, és ha egy első elsüllyedünk mindannyian. Ezért remélhetőleg megteremtődik majd a stabilitás a ciprusi soros elnökség alatt. Kémicsel az utolsó felszólalunk. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Barózó úr azt mondta nekünk tegnap, hogy a bankok rekapitalizációja 2,9 milliárdot tett ki a Nagy-Britanniában, a GDP 4,9%-át, ugyanakkor 40,4 milliárdot tett ki, ez valójában, és 157 milliárd garanciát nyújtottak 2007 óta. Egész egyszerűen <clears throat> nem szabad, hogy a farok csóválja a kutyát, és nem szabad, hogy összekutyuljuk az egyik dolgot a másikkal. Nem csak az Egyesült Királyság, hanem az egész Európai Unióban nehéz van és nehéz helyzet van, és éppen ezért abban reménykedem, hogy a ciprusi elnökség, amely egy kis országként képviselni az elnökséget, az ellen, az intergovernmentalizmus ellen, a kormányközösség ellen fog dolgozni. Száz 16 millió európai ölte meg egymást a század első felében. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy egy arany korszakot éltünk meg az EU idején, és ezt meg kell őrizni. Köszönöm szépen, Mitchell miniszter, elfogad egy kékkártyás kérdést. Vicky Fortól, köszönöm szépen, Mitchell úr, biztosan egyetért velem abban, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság világosan beszéljen a tisztelt ház előtt. Barózó 64 milliárd fontról beszélt, az brit adófizetők pénze ez, amelyet a szocialista kormány alatt fizettek. Én most emlékeztetni szeretném önt arra, hogy mintegy fele 30 milliárdot arra fordítottak, hogy holland és ír bankokat béloljanak ott, tehát hozzanak egyenesben. Ugyanakkor a bizottság javaslatai megakadályozták, hogy további francia bankoknak juttassanak pénzt, és segítettek abban, hogy a befektetési és a fogyasztási bankokat külön megkülönböztessék. Egyetérte velem G. Mitchell abban, hogy a következő elnökség alatt nagyon erős bankfelügyeletre van szükségünk. Mitchell úr, egyetértek abban, hogy erre szükség van. És biztos vagyok benne, hogy tisztelt kollégám, emlékszik arra, hogy a Írország többet importál, mint amennyit az Egyesült Királyság Latin, Amerikába és Japánba importál, és ez ismét arra utal, hogy nem szabad összekutyoljuk a dolgokat, és ne farok csóválja a kutyát. Köszönöm szépen, lezárjuk a Catch the Eye-t, most pedig a bizottság és a tanács is ilyen szó először Sefcsovics biztosé. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves Krisztofiász elnök úr, tisztelt képviselők, azt gondolom ez a vita világosan megmutatta, hogy az elnök úr által bemutatott program nagyon ambiciózus, nagyra törő, és mindenki támogatja azt. Ugyanakkor számos gazdasági és politikai jellegű kihívással is szembesül az új soros elnökség. Azt hiszem a vitából világosá vált, hogy a legfőbb prioritás az MMF-fel kapcsolatos tárgyalások lesznek, a válság elleni intézkedések beleértve a növekedés és munkahelyteremtés intézkedéseket, a gazdaság és monetáris unió elmélyítése, a bankunió kiépítése, és természetesen az egységes piac nyújtotta potenciál kiaknázása. Néhány megjegyzést tennék a fő prioritásokkal kapcsolatosan. Különösen ami az MMF-et életi, tehát a több éves pénzügyi keretet, mindenképpen emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy ez nem a brüsszeli vagy strasburgi költségvetés, nem erről van szó. Egy önköltségvetésről van szó, amely európai értéket teremt az európai polgárok, régiók és közösségek számára. Az intelligens um, költekezést világosan mutatja, hogy az MMF több mint 94%-a gyakorlatilag visszakerül a tagállami régiókba, és az Európai Uniós polgárok javára válik. Ezzel tehát hozzáadott érték teremtődik az Európai Unió szintjén, ami nem mindig érhető el a nemzeti költségvetésekkel. Tehát úgy látjuk, hogy ez a legjobb befektetés annak érdekében, hogy az intelligens növekedést és a munkahelyteremtést elő mozdítsuk. Amikor azonban az intelligens költségvetésről beszélünk, nem fogadhatunk el olyan költségvetést, amely nem teszi lehetővé az Európai Uniós Bizottság számára, hogy eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, és amelynek révén nem tud kohéziós projekteket finanszírozni pont most a mély gazdasági válság idején, amikor az EU27 és hamarosan EU28 megközelítés fontosságáról beszélünk, akkor nagyon fontos hogy a kohéziós politikánk ne csorbuljon, hiszen ez rendkívül fontos az összes tagállamunk számára, és főleg az újak számára, amelyek gazdasági válsággal küzdködnek. Azt hiszem, a jelenlegi válság világosan megmutatta, hogy több Európára van szükség, és mélyebb gazdaság és monetáris unióra. És ki kell köveznünk az utat a politikai unió felé, és az Európai Bizottság szeretné a bankuniót először előtérbe állítani, hiszen ez a legsürgetőbb kérdés, ez a legkönnyebben elérhető a közeljövőben, és nem kell megváltoztatnunk a szerződéseket hozzá. Emellett elengedhetetlen ez ahhoz, hogy ismét helyreálljon a bizalom az Európai Unióba és az Európai Unió gazdaságába. Még akkor is, hogyha a bankok tőke követelményein is változtatni kell. Az Európai Unió mindent megtett amit csak tudott ezen a területen. Az egységes piacon még sokat teendőnk. El kell hárítani az akadályokat, ezzel több ezer munkahely teremthető, és több milliárd euróval növekszik a GDP. Gyorsan és határozottan kell cselekednünk. Nagy reményeket fűzünk a ciprusi soros elnökséghez, hogy elnöksége végére sikerül megállapodásra jutni, ami a közbeszerzéseket illeti, a képzéseket és más növekedést ösztönző intézkedéseket, amelyeket az éves növekedési tervben meghatároztunk az idén. Ami az önök általános megközelítését illeti az MFF-fel kapcsolatosan, az egységes piacsal kapcsolatos jogalkotás kapcsán úgy gondolom, hogy a közösségi módszer és a közösségi elvek tisztelete fogja az önök soros elnökségét vezérelni, ezt nagyra értékeljük. Miután meghallgattam Mitchell és Kelem képviselőket, azt mondhatom, hogy így tudjuk megmutatni azt, hogy együtt akarunk sikeresek lenni. Tisztelt elnök úr, több hozzászóló méltatta, hogy milyen jól felkészültek a soros elnökségre, és hogy önök mindenképpen sikerre szeretnék vinni a soros elnökséget. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy önök sikeresek lehessenek, elérjék céljaikat, hiszen ez lenne a legjobb az európai polgárok számára is. Ezért tehát sok szerencsét és sok-sok sikert kívánok a soros elnökségükhöz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bizottság alelnökének. Most pedig megadom a szót a soros elnöknek, Krisztofiesz elnök úrnak. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt barátaim, először is köszönetet szeretnék mondani a frakciók elnökeinek dicsérő szavaikért, a ciprusi elnökséget illetően, valamint országunk felkészülését illetően a soros elnöki tisztség ellátására. Számunkra nagyon fontos és bátorító mindez, bátorító, mivel kis ország vagyunk, és az a célunk, hogy valóban szolgáljuk az uniót nemzeti érdekek nélkül, nem a saját érdekeink megvalósítására törekszünk. Kis ország vagyunk, új EU tagállam is egyben, és egyes felszólalók már megemlítették, hogy a ciprusiak nagyon vendégszeretőek, olyan emberek ők, akik országunk és az EU érdekében kívánnak munkálkodni. Nagy problémák vannak, és természetesen düh, harag is. Mindez nem véletlen, a düh, a harag a nagy gazdasági, szociális problémák következménye, amely az uniót és az országokat egyaránt sújtja. Hogyan léphetünk fel ez ellen? Közösen kell ez ellen fellépnünk, együtt kell működnünk, mégpedig egészen szorosan az Európai Unió intézményeivel. Bevezető beszédemben már elmondtam, hogy ezek nem csupán szavak, hiszen a megértés a mindennapi kapcsolattartás nélkül az intézmények között nem fog sikerülni bármit is elérnünk. Semmit nem fogunk elérni, továbbra is csak vitázunk majd, és ide-oda tologatjuk a felelősséget. Egyesek a tanácsra mutogatnak, mások a bizottságra, megint mások azt mondják, hogy a parlament nem végzi megfelelően munkáját, tehát elképzelhető, hogy nem jutunk majd eredményre. Az EU a kompromisszumok uniója, akár akarjuk ezt, akár nem. Különböző országokat képviselünk, és néha napján különböző érdekeket is. Objektívan kell fellépnünk közvetítőként, és meg kell próbálnunk középen maradni, kompromisszumokat elérni, véleményünket, politikai álláspontjainkat illetően újra kell törekednünk, a költségvetési szigort párosítanunk kell a növekedéssel és a szociális kohézióval. Azt hiszem, hogy ez egy újdonság. Most végre meg kell próbálnunk ezt. Mostanáig az eddig alkalmazott módszerek újabb és újabb válságokba vezettek minket, ezt nem akarjuk. A lakosság, a polgárok nagyon sokat várnak az EU-tól. Egyhangulag úgy határoztunk, Cipruson, hogy csatlakozni kívánunk az EU-hoz. Akkoriban nagyon örültünk ennek, ünnepeltük ezt az eseményt. Nagyon örültünk, hogy az európai tagjává válhatunk, és jobb jövőt óhajtottunk. Most pedig az a helyzet, hogy az egyszerű emberek nem látják ezt a jövőt, ezzel kell foglalkoznunk. Nem kommunista jellegű politikát kívánunk folytatni, ezt különösen szeretném hangsúlyozni. Egyesek kiemelték, hogy kommunista elnökünk van. Nos, én büszke vagyok erre. Olyan pártagja vagyok, amely már 90 éve munkálkodik Ciprus érdekében, a demokrácia érdekében. Harcoltunk a fasizmus ellen, sok áldozatot szedett ez, harcoltunk a demokrácia érdekében a pucs ideje alatt is, a békéért, a telepesek alóli felszabadulásért, az emberhez méltó életkörülmények kialakításáért, ezt képviseli pártom. És függetlenül attól, hogy mi történik a többi országban, az akár a pártom nevében szólhatok, Ciprus nevében és saját nevemben is olyas valakiként, aki a demokráciáért harcol. Az az öt év, ami óta vezettem Ciprust, azt hiszem, hogy meg is mutatja mindezt. Kasulides úr beszélt erről Mavromikolaus Forrojrahaus úr. Talán az az érzésük, hogy megnyírbáljuk a demokratikus jogokat Cipruson ezen elnökség alatt. Talán a barátaimnak az a véleményük, hogy az alatt a hét év alatt, ami Krisztofiasz elnök volt, bármiféle jogok korlátozására került sor? Nem, éppen ellenkezőleg. A demokrácia kifogástalanul működik Cipruson, és erre büszkék is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódniuk emiatt hogy a kommunisták bármiféle kárt okoznának az uniónak, nem. A kommunisták nagyobb szociális igazságosságot hoznak majd létre, ezért fogunk harcolni, természetesen mindig is az Európai Unió intézményes keretei között. Nem forradalmat akarok szítani, ne féljenek ettől. Most pedig a ciprusi kérdésekről, ciprus kérdéséről. Vácon úr, már évek óta folytatunk egymással párbeszédet a ciprusi kérdésről. Ön kapcsolattartó csoport tagja is volt. Hozzám kell tehát fordulnia, és nem kell engem felszólítania, hogy Törökországgal folytassak párbeszédet, Törökországhoz kell fordulnia. Mondja meg nekik, hogy Krisztofiasz szúrral kell párbeszédet folytatniuk, ők ugyanis ezt nem akarják. Ez a probléma Törökországgal. Itt elvi okok állnak fenn. Beszélne ezzel erről Erdogán úrral, hogy fogadjon engem, hogy párbeszédet tudjunk folytatni. Van egy elképzelésem a dolgokról, ezt ki tudom fejteni, ott vannak a görög ciprióták, a török ciprióták, és Törökország számára is kedvező, hogyha ezt az elképzelést megvalósítjuk. Nem ellenséges érzelmeket, érzületeket akarok kelteni Törökországgal szemben, éppen ellenkezőleg. Törökországgal az egyszerű török emberekkel kívánok együttműködni demokratikus jogaikért, és itt a korszerűsítésről is szó van, más problémák is felvetődnek az emberi jogsértések kérdése, a kurdok ügye és más Törökországban élő közösségek ügye is. Törökország egy megszálló hatalom, ezt ki kell emelnünk. És az EU elvi okokból teljes mértékben el kell, hogy ezt ítélje. Minden olyan tevékenységet el kell ítélnünk, amely alásra Ciprus létét, hiszen Ciprus az EU tagállama, nemzetközi szervezetek, többek között az ENSZ tagja, tehát így nem tudjuk elfogadni Törökországot. Teljes mértékben kész vagyok arra, hogy előre vigyem ezeket a dolgokat. Elnökségem öt éve alatt hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy párbeszédet folytassunk, megoldást érjünk el a ciprus kérdésben. Feladoztam azon, hogy elnök lehessek, és aztán teljesen világosan kifejtettem a következőket. Az első, vagy talán egyetlen oka annak, hogy elnök óhajtottam lenni, az az volt, hogy nagyon keményen szeretnék fellépni annak érdekében, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk ki a török cipriótákkal, és minden örömmel azon fogok dolgozni, hogy hazámban megtörténjék az újraegyesülés. A békés együttélésre törekszem a török és görög ciprióták között. Ciprus a ciprusiaké. Akár török, akár görög cipriótákról van szó, vagy más közösségekről. Mavronites úr, sokszínű ország vagyunk, azt gondolom, hogy mindannyiunknak együtt kell fáradoznunk azon, hogy eredményeket érjünk el országunk érdekében. görög barátainak sincs helyük ilyen értelemben Cipruson, sem az angoloknak szabadnak kell lennünk. kedvező kapcsolatokat kell kialakítanunk Törökországgal, Nagy-Britanniával is természetesen, és Görögországgal úgy szintén. Remek, kiváló kapcsolatokra van szükség. Ez volt tehát az ígéretem a ciprusi nép felé, és most ebben a csodálatos Európai Parlamentben még egyszer szeretném ezt megerősíteni elmondtam, hogy megtettem minden tőlem telhetőt, és Törökország részéről nincs reagálás erre. Ők expanziós politikát folytatnak Ciprussal szemben, ilyen törekvéseik vannak, sajnos ki kell jelentenem, ez a valóság. Továbbra is azon fogok fáradozni, amíg hivatalban vagyok, és hivatalidőm lejárta után egyébként nem törekszem újabb elnöki posztra, tehát fáradhatatlanul munkálkodom majd országom újraegyesítésén, és ez a népek egyesítését is jelenti. Ez fontos az európai népek számára úgy szintén. Nagyon kényes téma ez. Aztán itt van az MFF, és megpróbál unk, amíg csak lehetséges kompromisszumos megoldásokat találni. Azonban ragaszkodunk a növekedéshez és a szociális kohézió eléréséhez. A szabadpiacok egy dolog, de a szabadpiacok nem cselekedhetnek önkényesen, ez nem lehetséges. Éppen ezért szeretném elég világosan kijelenteni, hogy be kell avatkoznunk azon kormányok részéről is, amelyeket megválasztottak ne a piacok kormányozzanak, hanem a nép által demokratikusan megválasztott kormányok. Ígéretem tehát az, hogy minden kérdés, amely itt felvetődött, mindent rögzítettem. Most mindenről nem tudok szót ejteni, azonban el kell, hogy mondjam, hogy vannak fontos javaslatok, észrevételek. Schulz elnök úrral, az Európai Parlamenttel, Barroso elnök úrral együttműködve megpróbálunk majd megoldásokat találni, amelyek jobbak lesznek, azt illetően hogyan tudjuk az európai problémákat közösen megközelíteni. Köszönöm a figyelmet, még egyszer köszönetet mondok észrevételeikért, felszólalásaikért, mindazért, amit elmondtak. Mindezt megszívleljük majd. Köszönöm szépen. Herr Präsident! Elnök úr, köszönjük szépen, és az európai politikában viselt felelősség vállalásához minden jót kívánunk önnek, és egy sikeres együttműködésben